So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kicsit kevesen vagyunk még, de úgy látom, hat képviselő van itt, ez is valami, lehet, hogy érkeznek még. És tekintettel az időre, javasolnám, hogy kezdjük el a munkát. A koordinátorok üléseinek eredményeit szeretném ismertetni, tegnap került rá sor. Részint informális információkról van szó, mivel neveket még nem kaptam teljes körülön, de a saját kezdeményezésű se kapcsolatosan megállapodtunk a Corporate Social Responsibility témájában. Annyit tudunk, hogy a néppárt kapja a jelentést, de nevet még nem tudunk. Aztán, ami a kapcsolattartó kinevezését illeti a gyermekek jogaival kapcsolatosan Lichtenberg kollégában állapodtunk meg. A European Account Preservation order kapcsolatosan Rafael Baldassari kolléga lesz a jelentéstevő, ami az audit politikát illeti, illetve az azzal kapcsolatos zöld könyvet az egyszertől Kamal kolléga lesz az illetékes, ami az igazságszolgáltatási programot illeti Berlinguer kolléga lesz, az illetékes, az intézményközi megállapodást illetően a Sound Financial Management témájában Dagmar Roth Bérend kolléga lesz az illetékes, aztán Mastalka kolléga is kapott egy jelentést, és egyességet értünk el azzal kapcsolatosan, hogy a piaci visszaélésekkel kapcsolatos két javaslat esetében az ALDE lesz az illetékes, konkrét neveket azonban még nem tudok mondani, ami pedig a fogyasztóvédelmi programot életi Wikström kolléga kapja a jelentést, ugyanúgy a hitelminősítő intézetek esetében is Wikström kolléga kapja a jelentést, a Mutual Societies esetében pedig egyelőre még egyeztet a néppárt és a szociál, szocialista párt, ugyanígy Ugyanez a helyzet a mérlegekkel kapcsolatos témában is, folyamatban van az egyeztetés, konkrét neveket még nem tudok mondani. Ez tehát a koordinátorok ülésének eredménye. És hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Rátérünk a napi rendre. Kollektív jogorvoslat, 23-as pont. Egy kicsit Kevés az időnk tekintettel arra, hogy ugye az egyik ülésünk elmaradt, nem ez a parlament épületétől tűztört ki, ezért nem tudtuk követni az ütemtervünket. Az összes módosító már megszületett ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan, és ma vitatjuk meg tulajdonképpen először igazából ezt a témát. Valószínűleg a decemberi ülésen tudunk itt a szakbizottságban szavazni a témáról, és aztán jövő év januárjában kell a plenáris ülésen dönteni róla. Ami a jelentést illeti, bevezetőképpen mondanék néhány dolgot róla. A jelentés követi azt az irányt, amelyet az Európai Parlament az elmúlt jogalkotói időszakban is követett, ami a fehér könyvet illeti a kollektív jogorvoslattal kapcsolatosan. Tehát az irányát tekintve azonos a jelentés ezzel a döntéssel. Két mondatban foglalnám össze a dolgot. Az első dolog, amivel kapcsolatosan azt hiszem konszenzus uralkodik a parlamentben, legalábbis ami a kollégák legnagyobb, nagy többségét illeti, nem szeretnénk amerikai modellt bevezetni Európában a kollektív jogorvoslat szempontjából. Tehát az amerikai jellegű disclosure és az ügyvédek siker arányának megfelelő javadalmazás, ez olyasmi, amit Európában nem szeretnék látni. Abban is egyetértettünk, hogy tiszteletben tartjuk a tagállamok jogrendjét. Ez különösen az eljárás tekintetében vett fel kérdéseket. Úgy gondolom az opt-out szabályozás kizárható ez esetben. A parlamentben nagy részt konszenzus uralkodott arról, hogy egy horizontális megközelítésre van szükség. A módosítókból az derült ki számomra, hogy a horizontális megközelítés hatott távolságát másként értékelik a kollégák. Van egy lazább megközelítés, miszerint elég lenne, hogyha európai szinten iránymutatások születnének, így például az Európai Bizottság részéről, kerülnének ezek megfogalmazásra, és aztán ezen iránymutatások alapján a különböző ágazatok saját javaslatokat tennének. Én személy szerint úgy gondolom ez nem elegendő egy horizontális megközelítésre való tekintettel, egyszerűen azért, mert nem versenyjogról van szó, nem materiális fogyasztóvédelemről, nem materiális piacjogi kérdésekről, hanem eljárásjogi kérdésekről van itt szó. Éppen ezért azt gondolom, hogy ami az alapelveket illeti, azonosnak kell lennie a megközelítésnek. Előfordulhat, hogy ágazatonként vannak olyan aspektusok, amelyek miatt esetleg kivételeket kell meghatározni, vagy külön szabályozásokat, de ezek csak egyedi esetek lehetnek, alapvetően itt eljárásjogi kérdésekről van szó, ezért úgy gondolom, szavatolni kell a jogalkotás mikéntjét illetően, hogy széleskörűen egységes eljárásjog érvényesüljön. Én úgy gondolom, hogy a jövő év során az Európai Bizottságnak egy horizontális eljárás jogi irányelvre kell javaslatot tennie, ami a kollektív jogorvoslatot illeti, és aztán a specifikus kérdéseket illetően, ami például a különböző információk, dokumentumok kezelését illeti a karteljog keretében, ahol amelyek fontos szerepet játszhatnak a fogyasztóvédelmi perekben, hogy ezeket az ágazati kérdéseket tehát utána tisztázzák. Én ezt jobb megoldásnak találom, Sokkal jobbnak tartom ezt, mint hogy a, utána a szociális jogon belül és a különböző más ágazatokon belül külön-külön szabályozások szülessenek. Emlékszem rá, hogy amikor sok évvel ezelőtt képviselőként kezdtem munkálkodni, akkor volt egy ijesztő példa, ahol azt hiszem, 37 vagy 35 különböző szakmai képesítésekre irányuló irányelv született a különböző ágazatoknak megfelelően, ahelyett, hogy egy horizontális megközelítés jutott volna érvényre, és csak utána a különböző fejezetekben határoztunk volna meg a különböző szakmai csoportokra vonatkozó külön szabályokat, ahol arra szükség volt. Azt hiszem, ezt a töredezettséget mindenképpen el kell kerülni. Mindannyian tudjuk, hogy a tanácsban nagyon nagy az ellenállás a kollektív jogorvoslat projektjével szemben. Megmerem kockáztatni, hogyha egy ilyen, egy ilyen horizontális megközelítés helyett ágazati megközelítést követünk, akkor nagy mértékben megnő az esélye annak, hogy a projekt kudarcot vall a tanácsban. A fehér könyvvel kapcsolatosan konszenzus született arról, hogy egy kollektív jogorvoslatra vonatkozó európai szintű szabályozás észszerű, ugyanis egy olyan jelenségre reagálnánk, amely igenis létezik, és érdemes elgondolkodni azon, hogy európai szintű saját jogi eszközt hozzunk létre erre. Ami a további eljárást illeti, szerintem érdemes volna ma megvitatnunk a jelentést és a módosítókat, és azt javasolnám, hogy a következő napokban az árnyék jelentés tevőknek konkrét kompromisszumos módosítókat terjesztek elő, és utána megpróbálunk egy lehetőleg nagy támogatást élvező megoldást találni a szakbizottsági szavazásig. A plenárison aztán valószínűleg úgyis csak februárban szavazunk, vagy januárban, tehát addig még van egy-két hónap. Ennyit szerettem volna bevezetőül mondani. Megnyitom most a vitát a témáról. Hogyha a kollégák megengedik, akkor először a bizottságot kérném meg, hogy nyilatkozzon, és utána Bellinger kolléga kapja meg a szót. Ki van itt a bizottság képviseletében? Senki? Parancsoljon. Commission. My name is Wolfgang Mederer. Wolfgang Mederer vagyok az Európai Bizottságtól. A versenyfőigazgatóságtól. Az összes többi főigazgatóság, a Szankó és az igazságügyi is, akik érintettek ebben az ügyben, szintén jelen vannak. Először is szeretnénk köszönetet mondani a Júrinak, hogy érdeklődik a kollektív jogorvoslat kérdése iránt, Különösen Léne úrnak a jelentés tervezetért szeretnénk köszönetet mondani. Az Európai Parlament véleményei, véleménye ezzel az ügyel kapcsolatban nagyon fontos a bizottság számára, különösen a tekintetben, hogy hamarosan döntenünk kell az előremutató útról. Jelen pillanatban a konzultáció, a nyilvános konzultáció eredményeit foglaljuk össze, és megpróbáljuk a meg, legmegfelelőbb hatályt meghatározni egy európai szintű kezdeményezésre, illetve a visszaélésszerű keresetek ellen megpróbálunk biztosítékokat találni, és gyűjtjük ezzel kapcsolatos tapasztalataikat a olyan joghatóságoknak, ahol ezeket már használják. Nagy érdeklődéssel hallgatjuk az önök véleményét is, ezt is elemezni fogjuk, mégpedig nagyon nyitottan. Szándékunkban áll egy közleményt kiadni egy koherens megközelítésről, amivel a kollektív jogorvoslatot fogjuk kezelni. Nagyon hamarosan várható ez. E célból nagyon gondosan és alaposan megfigyeljük majd az Európai Parlament itt elhangzó véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Luigi Berlinger parancsoljon. Io desidero ringraziare il nostro presidente, e relatore. Köszönöm szépen én is a jelentéstevőnek és az elnök úrnak is a bevezetésért, amit ma hallhattunk e témában. Azt hiszem, hogy ez az általános filozófia, amit meghatározott, illetve az utalás a 2009-es parlamenti határozatra, illetve annak a hangsúlyozása, hogy ez egy eljárásbeli jog, a kollektív jogorvoslat, nem érdemi jogszabály. Ezek is nagyon értékes pontok, az is, hogy nagyon fontos, hogy egységes legyen az ilyen jellegű fellépések jogi alapja. Ez kell, hogy legyen a jövőbeli megoldás alapja. Nem találhatunk, ne, ne keressünk nem közös megoldást. Lina úr és az elnök úr megpróbálták beindítani a vitát, és lehetővé tenni nekünk azt, hogy eredményeket érjünk el. Valóban úgy gondolom, hogy nagyon fontos az első nyilatkozata, mégpedig az, hogy elhangzott, hogy eredményt szeretnénk. Néhány évvel ezelőtt nem ez volt a hangulat. Akkor úgy éreztük, és még most is a vita kezdetén úgy éreztem, hogy van egy kis hezitáció. Mégpedig azért, mert az elhangzott vélemények, a társadalom részéről egymásnak ellentmondóaknak bizonyultak. Fontos, hogy szakbizottságunk határozott legyen ezzel az ügyel kapcsolatban. A különböző politikai véleményeket nekünk kell összefoglalni, és ezért aztán bizonyos, hogy nyomás alatt leszünk a társadalom különböző ö, csoportjai részéről. Az Európai Bizottság kicsit védettebb, mint mi vagyunk. A copyrightot leszámítva nagyon sok ideológiai kérdés is felmerül akkor, amikor hasonló ügyekről tárgyalunk, és a konzultációból leszűrhető első hírek is azt bizonyítják, hogy nagyon sokféle és sokszínű a társadalom különböző csoportjainak a véleménye. Különböző tagállamokból több százal reagáltak a megkeresésre. Mindannyiukból azt éreztem, hogy megpróbálunk megoldást találni, így ők is szeretnének megoldást látni. Nagyon fontos, hogy világos legyen az álláspontunk, és így tudjunk majd előrelépni van egy nagyon jellemző közös vélemény, senki nem szeretné az Egyesült Államokban tapasztalható gyakorlatot bevezetni. Ott már a visszaélések következtében, a visszaélésszerű keresetek következtében szinte az ellentétére fordult az egész, és igazságszolgáltatás helyett az igazságtalanságot erősíti a rendszer. Nem szeretnénk, hogy ilyen spekulatív jellegű keresetekre kerüljön sor Európában is már pedig az USA-ban erre az elmúlt időszakban is gyakran sor került. Az elnök úr is beszélt arról, hogy az a jogászok és a, az üzletemberek számára egy olyan javadalmazási rendszert kellene kitalálni, ami ezt szintén megpróbálja elkerülni. Nagyon sok olyan gondolatot hallottunk tehát, amit érdemes végig gondolni. A visszaélés kockázata egy olyan téma, amivel kapcsolatban mindannyiunkban vannak félelmek. Módosító indítványokat nyújtottak be a különböző frakciók a léne jelentéshez, és ahogy ezt láthatták is, bár a különböző politikai csoportok között vannak különbségek, vannak közös vonások a módosításokban, különösen a szocialista és demokrat, a szocialisták és demokraták frakciójának a részéről tapasztaltuk azt, hogy saját filozófiájuk van ez ügyel kapcsolatban. Ezt már be is mutattam. De azt láttuk, hogy a liberálisok és a zöldek is nyújtottak be módosító indítványokat, Még pedig olyanokat, amik nem állnak annyira távol egymástól. Úgyhogy ha mondhatom így, egy közös alapnak a kezdeménye már létezik. Lesz valami közös alapunk legalább. Most megpróbálunk a nézeteltéréseken emelkedni, és remélhetőleg ezt kompromisszumos módosító indítványok formájában meg is tudjuk tenni. A szocialisták és demokraták részéről elmondhatom, hogy már számos ülést tartottunk különböző parlamenti bizottságok képviselőivel, akik megpróbáltak közös álláspontot kialakítani, például a környezetvédelmi, a belső piaci szakbizottság képviselői, illetve a fogyasztói védelmi szakbizottság is más véleményt, más álláspontot foglal el, megpróbáltuk ezeket azonban egymáshoz közebb, közelebb hozni. Azt sem szeretnénk, hogyha földrezi földrajzi szempontból megosztott lenne a parlament, tehát mindenképpen a konvergenciára törekszünk. Még egy pont. Hatékony szabályokra van szükségünk. Nem akarunk csak uh, soft law-t. Az nem segítene. Hogyha az eljárásbeli rendszereket vizsgáljuk, akkor mindenképpen szem előtt kell tartani az állampolgárok jogait. Voltak olyanok, akik mindjárt a kezdetben nem bizonyultak támogatónak, de számukra talán menekülő út lehet az, hogyha egy nem kötelező érvényű irányelvet fogadnánk el ebben az ügyben, bár nagyon sok fogyasztója lehet egy ilyen megoldásnak, egyelőre még nem találtunk ennek az álláspontnak elég sok támogatót. Még egy dolog, amit nem szabad elfelejtenünk. Hogyan érjük el azt, hogy közeledjenek az álláspontjaink ahhoz, amit az Európai Bizottság csinál. Különböző bizottsági főigazgatóságok foglalkoznak ezzel az ügyel, ahogy ezt a bizottság képviselőitől is hallottuk, és talán az ő véleményei között is vannak különbségek. Nagyon segítene nekünk az, hogyha ezeket a vélemény különbségeket számunkra is feltárnák az Európai Bizottságnak, ezeknek a felülvizsgálata után majd egységes javaslattal kell előállnia. És nem csak a kollektív jogorvoslat, vonatkozó, vonatkozik ez a megállapítás, hanem a szabályalkotás más területein is vannak olyan belső ellentétek az Európai Bizottságon belül, amelyek ártalmasak a munkánk számára. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság magán belül rendezze ezeket az ellentéteket, és egy egységes állásponttal álljon elő. Remélhető tehát, hogy egy közös álláspontot tudunk kialakítani, és ahhoz ragaszkodni tudunk az egész folyamat során. Az ADR, illetve a kollektív jogorvoslat eredményeinek későbbi felhasználásával kapcsolatban tudom, hogy itt is nagyon sok vélemény különbség van. Vannak, akik az ADR, az alternatív vitarendezés és a kollektív jogorvoslat között szorosabb kapcsolatot akarnak ezért a horizontális és vertikális megközelítést is, amelyeket nehezebb megoldani, valahogy össze kell hangolni. A horizontális megközelítésben lehetünk egységesebbek, de a szektorális különbségeket attól még talán érdemes figyelembe venni. Az a véleményem, hogy az opt-out használatát elleneznünk kell ebben az esetben. De ez nem jelenti azt, hogy egy olyan rendszert kéne felállítanunk, amely egyenlőtlenséget szül, éppen ellenkezőleg. És az sem jó, hogyha ez a rendszer túlságosan sokszínű, hanem az a lényeg, hogy hatékony jogi reakciókat, válaszokat találjunk. A jog és a politikai döntések nem mindig hangolhatóak össze, néha egymással ellentmondóak. De ahogy a bizottság megfogalmazza javaslatait, ez döntő fontosságú lesz. Döntő fontosságú lesz abban, hogy hatékony rendszerrel tudjunk előállni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Diana Wallis. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az ön és Berlinger úr nagyon értékes nyitó megjegyzéseit. A mi frakciónk is hasonló módon sok időt szánt erre a témára azokkal a kollégákkal, akik a javaslaton dolgoznak, és megpróbáltunk szintén koherens megközelítést kialakítani. Jó hallani a bizottságtól azt, hogy a különböző főigazgatóságok, akiket érint a téma, együtt dolgoznak, és kommunikét várhatunk majd a bizottságtól, mégpedig a közeljövőben. Ez pedig felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy mindannyian óvatosak vagyunk, az én kiinduló pontom a következő lenne. Nagyon fontos az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Az elmúlt időszakban aggodalmat jelentett számunkra az, hogy Európa jogi szerkezetében hézagok vannak, és ezekre meg kell találnunk a választ. Világos válaszra van szükségünk, ahogy azt az előttem szólók megfogalmazták. Egy olyan válasznak kell ennek lennie, amely összhangban áll a mi jogi hagyományainkkal. Egy olyan területről van szó, amely illeszkedni tud mindabba, amit a bizottság az a növekedésért agenda keretében fogalmazott meg. Ami pedig a versenyágazatot illeti, ennek a válasznak az a célja, hogy segítse a KKV-ket, illetve hivatott biztosítani azt is, hogy a belső piac megfelelően működjön. illetve a tagországi versenyhatóságokkal való együttműködés is nagyon fontos szempont. Hogyan tudjuk elérni az egyensúlyt? Elnök úr említett egy horizontális eszközt. Azt gondolom, hogy ezzel nincs is probléma, amennyiben az eljárásbeli koherenciát sikerül fenntartani mindemellett. Az egyetlen aggályt az okozhatja, hogy egy szektorális javaslatot vizsgáltunk a verseny ágazaton belül hosszú időn keresztül, és az utolsó akadályt sajnos ennek nem sikerült bevennie. Elnök úr is és én is elmondtuk azt, hogy horizontális megközelítésre van szükség. Aggaszt bennünket az, hogy mindez nem állja meg a helyét, hiszen túlságosan beavatkozik a tagországok eljárás jogába. Minden bizonyal a képviselők egy része erre majd ki is fog térni. A saját módosítóimat, amikor megfogalmaztam, akkor az a megközelítés inspirált, amit a az alternatív vitarendezés kapcsán használtunk. Hiszen ez a megközelítés a közvetítésre vonatkozó irányelv kapcsán. Ez adja a külső keretet. És itt egy olyan módszerről van szó, amely működőképes. Úgy érzem, hogy Berlinger úrnak igaza van. Sokan gondolkoztunk el erről a témáról, és sok vita zajlik a kapcsolatról, a kollektív vitarendezés, illetve az alternatív vitarendezés között. Szeretnénk elkerülni az USA módszerének átvételét. Sokan közülünk azt gondolták, hogy ez hasznos lenne. Aggaszt bennünket az, hogy nagyon sok tagország jogi hagyományában, illetve alkotmányos rendszerében a bírósághoz való hozzáférést fontos biztosítani. Tehát hogyan biztosítjuk azt egyrészt, hogy legyen alternatív vitarendezés, másrészt azonban mindazt, hogy ez nem blokkolja a végső hozzáférést a bírósági eljárásokhoz. Én készítettem egy javaslatot, de minden bizonyal vannak még tovább javaslatok is. Nagyon fontos, hogy mielőtt egy ilyen kollektív jogorvoslatra vonatkozó megközelítést elfog, elfogadunk, nagyon fontos biztosítani azt, hogy az ombudsman, a bíra is megvizsgálhassa ezeket az ügyeket, esetleg javaslatot tehessen az alternativita rendezésre, vagy kimondhassa azt, hogy egy olyan ügyről van szó, amely nem mehet tovább. korábbi irányelv vitája kapcsán szintén beszéltünk erről a módszerről, és azt gondolom, hogy ennek a módszernek az átvétele problémát jelenthet, hiszen ezek a jellegű ügyek szinte nem is merültek fel. Itt már a folyamat elején egy nagyon erős szűrőn kell az ügyeknek keresztül menniük. Lenne még egy utolsó záró megjegyzésem. Évek óta foglalkoztat bennünket ez a téma a szektorális verseny ágazatbeli eszközök kapcsán is. Vannak olyan tagországok, ahol gyorsabban haladnak a dolgok, és bennem felmerül az a gyanú, hogyha nem vagyunk óvatosak, akkor az ítéletek kölcsönös elismerését illetően, illetve más lehetőségeket illetően az európai jogrendszerekben ide bekerülhetnek eh, amerikai elemek is, amelyeket nem szeretnénk, hogy a hátsó ajtón keresztül bejussanak a mi rendszerünkbe. Éppen ezért jó lenne mi hamarabb egy európai keretet teremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, Time kolléganő. Köszönöm. Először is köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőnek. Én hiánylom az igények felmérését. Én nem látom a cselekvés szükségességét, és nem látok itt joghézagot. Nincsenek összehasonlítások arról, hogy a tagországokban milyen eszközök léteznek erre a területre, illetve hogy vannak-e hiányosságok és eh, hézagok, amelyeket egy Európai Uniós kezdeményezéssel lehetne megoldani. Minden meghallgatáson részt vettem, és portugál kollektív eh, jogérvényesítési intézkedéseket vizsgáltunk meg. Azt gondolom, hogy azokban a tagországokban, ahol a polgárok panaszkodnak, és azt mondják, hogy további eszközökre lenne szükségük. Ezekben az esetekben nem az a probléma, hogy nincsen kollektív jogorvoslatra lehetséges, hanem a költségekkel van összefüggésben ez a probléma. Németországban 3,50 eh, euró a minimális eh, összeg, amely miatt pert lehet indítani, de vannak kisebb összegek is. Én a jogalapban látom a problémát, ahogy korábban is. A jelentés 13. cikkelje tér ki erre a pontra. El tudom képzelni azt, hogy a tényleges határokon átnyúló eseteknél egy ilyen eszközt használjunk, de ezt csak ki, és kizárólag részletes elemzés után tegyük meg. Ahol visszaélések vannak, ott a tagországoknak kell megtiltaniuk ezeket a visszaéléseket. Szeretnék egy példát hozni a német gyakorlatból. Ez a probléma más tagországokban is felmerült. Nagyon sok vállalkozás interneten keresztül értékesít dolgokat, és a polgárok nincsenek tisztában azzal, hogyha bizonyos dolgokra ráklikkelnek, akkor az általuk megjelölt dolgok költség, dolgoknak költségvonzatuk van. Hát mondjuk a 30. oldalon kis betűvel került feltüntetésre az, hogy ezeknek a dolgoknak jelentős költség vonzata van. Itt visszaélésszerű gyakorlatra került sor az interneten keresztül, és ezeket a gyakorlatokat meg kell tiltani az adott tagországnak. Németországban ez meg is történt, hát ez a megfelelő megközelítés. Én rossznak tar- találnám azt, hogyha az interneten kárt szenvedettek Németországban kollektív jogorvoslatot nyújtanának be, hiszen úgy érzem, hogy itt az államnak van kötelessége. Azt halljuk, hogy fel kell lépnünk, mivel a fogyasztóvédelmi szervezetek eh, csapnak úgymond a körmünkre. Nagyon sok brit kolléga is mondja ezt, erősek a fogyasztóvédelmi szervezetek, éppen ezért nekünk kell tennünk. Én úgy érzem, hogy ezek a fogyasztók nem léteznek. Mi is fogyasztók vagyunk itt ebben a teremben, és egészen különbözőek az érdekeink. 2009 óta vagyok a parlament tagja, és hogyha megnézem a lobbistákat, akkor a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, ugyanúgy, mint a civil szervezeteknek, más jellegű szervezeteknek és szövetségeknek is egyetlen érdekük van, ez pedig a saját létfenntartásuk. Szeretnék biztosítani munkatársaik számát, ezt szeretnék bővíteni, stb. stb. Ügyvédként, és ezt a tőke eh, jogi piacon is eh, taglaltuk. Németországban nem volt még példa a kollektív jogorvoslatra. Az újraegyesítés után Németországban visszaadtunk zsidó tulajdonokat, és a Jewish Claim Conference nyújthatott be kollektív jogorvoslatot. Ők szövetségként léptek fel bizonyos határidőn belül kellett jelezniük az igényüket, olyan zsidók utódjainak, akiket megillette ez a vagyon. Olyan esetek is voltak, ahol nem voltak utódjaik ezeknek a zsidóknak. A Jewish Claim Conference minden egyes ingatlanra kollektív jogorvoslatot nyújtott be Németországban. Idővel ez folytatódott, az utódok, az örökösök, a régi zsidó tulajdonosok bekapcsolódtak ebbe a folyamatba, és át szerették volna venni ezt az egész eljárás. A Jewish Claim Conference kényszerítette őket arra, hogy bizonyos ügyleteket kössenek meg. 85 százaléka az eseteknek a polcokon végzi, és nagyon gyakran nem értették azt, hogy hogyan léphettek fel szövetségként a saját érdekeik ellen. Tehát, hogyha tízezer, vagy százezer, vagy egymillió alperes keresetéről van szó, akkor elképzelhetetlen az, hogy egyetlen jogalany képviselje az ő kereseteiket. Tehát csak akkor lehet valakinek az érdeket képviselni, hogyha valaki egyetlen ügyvéden keresztül képviselteti magát. Én ellenzem ezt a rendszert, és határokon átnyúló módon tudom csak ezt elképzelni. Ha megnézem a módosító indítványokat, akkor azt mondjuk, hogy nem szeretnénk amerikai rendszert, de hogyha megnézi az ember a módosítókat pontosan, akkor ezek éppen ebben az irányba tartanak. Például a brit kollégák módosító indítványokat nyújtottak be, és itt folyamatosan arról van szó, hogy minimális standardokat kell rögzíteni Európai Uniós szinten ne álltassuk magunkat, ha minimális standardokat rögzítünk, akkor nem kell nagy képzelő erő ahhoz, hogy elképzeljük, hogy a nemzeti brit jog még mit tesz erre rá, és ugyanez vonatkozik a többi tagországra is. Amerikai ügyvédi irodák második fiókot alapítanak Nagy-Britanniában, tehát már létezik ez a gyakorlat, és már itt Európában is kapunk olyan szórólapokat, hogy hol indítson az ember pert Európában. London nagyon előkelő helyen szerepel ezen a listán. Én ezt nem tartom jónak, és ezt igazából munkahelyteremtő intézkedésnek tartom a brit ügyvédek számára. Hogyha szövetségekről van szó, akkor fontos, hogy világos képet alakítsunk ki arról, hogy kik lehetnek a képviselő jogalanyok. Mindegy, hogy itt mi fog állni, mindig ügyvédek állnak ezek mögött. Tehát a fogyasztóvédelmi szervezetnek is van egy házi ügyvédje Németországban, az úgymond házi ügyvédek a fogyasztóvédelmi szervezeteknél nem tartoznak a legkiválóbb szakemberek közé. külföldről, illetve kívülről kell szakértőt vásárolniuk, hiszen csak a legmagasabb szintű ügyvédi irodákban találnak megfelelő szakembereket. Tehát minden mögött hatalmas nemzetközi ügyvédi lobby fog állni, mindegy, hogy mi áll az anyagban. Az ipar is jelezte igényeit, hogyha megnézzük az USA arányait, 25% az eseteknek csődeljárásban részesül. Nem gondolom, hogy ezt a pontot itt a válság kellős közepén kellene bevezetnünk a KKV-k számára, tegyük meg ezt inkább a válság után, hiszen Európa déli országaiban és más országokban is jelentős problémák vannak már így is, Látnunk kell azt, hogyha ezt itt most bevezetjük, akkor ez a visszájára fordulhat, és egyenlőre nem látjuk azt pontosan, hogy ez hogyan is fog a visszájára fordulni. Akkor majd hogyan fordítjuk meg a folyamatot? Én még nem láttam azt sohasem, hogy a törvényeket egyszerűen megszüntették. Ha megnézem a kollégák módosító indítványait, és ezeket megnéztem egyenként, akkor nem látom annak megoldását, hogy hogyan tudjuk elkerülni az a anglo-szaxon modellt. Úgy érzem, hogy ezt az anyagot nem kéne elfogadnunk, ha pedig mégis elfogadjuk, akkor ezt egy nagyon szűk területre kéne korlátoznunk. Ahogy Léne kolléga említette, a horizontális megközelítés a helytállóit, hogyha minimális standardokat rögzítünk, akkor erre a német, vagy a brit, vagy egyéb eljárásjog erre még rátesz szempontokat, és az emberek ott indítanak pert, ahol a legjobban járnak. Tehát horizontális megközelítés nélkül ez nem fog menni, a módosító indítványok pedig sajnos épp az ellenkező irányba mutatnak. Léne kolléga módosító indítványait támogatni fogom, az összes többit pedig nem. Herzlichen Dank, ich denke... Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, ami a Jewish Claims Conference szerepével kapcsolatosan elhangzott, jól bizonyítja azt, hogy az opt-out gyakorlatilag megoldhatatlan problémákat vetne fel, és masszív igazságtalanságokhoz vezetne. És mivel éppen azért, mert korlátozza az egyéni érintettek érdekeit, és az érintettek csak akkor értesülnek a dolgokról, amikor már túl késő. Tájn kolléganő beszélt a fogyasztóvédelmi szervezetekkel kapcsolatos tapasztalatokról. Emlékszem arra, hogy Németországban voltak olyan idők, amikor az ügyvédi irodák saját szervezeteket hoztak létre, hét szemét kerestek az ismerőseik körében, a család körében, létrehoztak velük egy fogyasztóvédelmi szervezetet, és az általában az ügyvédi irodával egy, egy azon helyiségben működött, fogyasztóvédelmi szervezetként, és mindenféle kereseteket indítványozott, és így pénzt vághattak zsebre. Később jogszabályokkal korlátozták ezeket a lehetőségeket. Tehát amikor felmerül a kérdés, hogy milyen fogyasztóvédelmi szervezetek nyújthatnak be keresetet, nyilvánvalóan kritériumokat kell majd meghatározni, de azt hiszem a jelentés tervezet említ is ezt a problémát. A fórum shopping egyébként igazán központi jelentőségű probléma, különösen, hogyha konkrét jogszabály tervezett megfogalmazására kerül sor, ügyelni kell erre a problémára, és mindenképpen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön sor olyan effektusokra, amelyeket nem szeretnénk látni. Ami a horizontális megközelítést illeti, három érvet szeretnék még felsoratkoztatni. Tudom, vannak olyan tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy a versenyjogban ez jó, másod nem. Éppen ezért úgy gondolják, hogy a versenyjogra korlátozhatjuk ezt, másút nincs rá szükség, én ezt illúziónak tartom. Ugyanis ha a versenyjogi ágazatban a szektorális vagy ágazati megközelítés sikerre vihető, akkor világos, hogy jönnek a fogyasztóvédők egy saját javaslattal. Tudom, hogy a tőkepiaci ágazat és saját javaslatokról gondolkodik. A környezetvédelmi területen ugyanilyen jelenségek vannak, és hogyha egyszer ágazati megközelítést alkalmazunk, mindig azt kell alkalmaznunk, és ez, ennek az lenne a következménye, hogy teljesen széttöredezettség jön létre. Másodszor ne eltassuk magunkat, hogyha ágazati megközelítésre van javaslat a versenyjogban, akkor nem szabad csodálkoznunk azon, sőt, fogadnék mindenkivel, hogy a, akkor a tanács megváltoztatja a jogalapot, tekintettel a versenyjogi jogalapra, és akkor mi kiesünk az együttdöntésből. És hogyha perelünk a bíróságon, akkor ezt el is veszítjük. Nincsenek kétségeim e felől ígérhet a tanács, amit akar, végül máshogy fog eljárni. Aztán, ami a szakbizottságunk szerepét illeti, ez mind eljárási jog. Nézzük meg a hetes kiegészítés. Egyetlen szakbizottság van, amely az jogért felelős, ez a mi szakbizottságunk. De ha ágazati javaslatok születnek, akkor mi kikerülünk a folyamatból, mert akkor az IMCO, az MV és az összes többi szakbizottság lesz az illetékes. Ugyanis, mert a cím miatt ez már nem eljárásjogi ügy lesz, hanem az anyagi jog kérdéseit érinti. Ezért mindent meg kell tennünk annak biztosítására, hogy egy koordinált horizontális megközelítés érvényesüljön. Zárnám azzal, amit már mondtam korábban. Kompromisszumos módosítókat fogunk megfogalmazni az árnyék és megpróbálunk egy megállapodásra jutni a decemberi szakbizottsági szavazásig. Megpróbáljuk majd a Tájn asszonytól felsorakoztatott érveket is bevonni ebbe a változatba. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna jelentéstevőként zárásképpen elmondani, és mint ahogyan mondtam, az elkövetkezendő napokban megkeresem a kollégákat, és megnézzük majd, hogy a felvetett kérdésekkel kapcsolatosan találunk egy jó kompromisszumokat. Én optimista vagyok, hogyha egy összességében megnézem a módosítókat. Hogyha nincs további felszólaló, akkor rátérünk a következő napi rendri pontra, ez a 25-ös, Az Alicantei hivatalról van szó, és a jelentéstevő kolléga kapja meg a szót, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondanom, hogy sajnálatosnak tartom azt, hogy a jelentésemet így megpróbáljuk átnyomni nem igazából elfogadható, hogy ennyire rövid legyen a hat, ha, rövidek legyenek a határidők, ennyire rövid időkereten belül akarjuk ezt az egészet elintézni. A január 1-től már működésbe is akarjuk hozni, és még mindig a jogi alapról van szó. Nagyra értékelem azt, amit az árnyék jelentéstevők mondtak az előzetes viták során. De fogunk egy újabb árnyék jelentéstevői ülést szervezni, annak érdekében, hogy a december 5-i oldalú megállapodásra, hogy tárgyalásokra fel tudjunk készülni. A kalózkodással kapcsolatban illetve egészen konkrétan a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatban azt javasoljuk, hogy a szerzőjogi kalózkodással és hamisítással foglalkozó megfigyelő központ hatáskörét kiterjesszük. Hosszú lesz ez a folyamat, de hogyha eléggé hatékonyak vagyunk, akkor remélhetőleg sikerül elérni ezt. A 40-es módosító javaslat a platform felülvizsgálatára val foglalkozik. Ez persze a kulturális szakbizottság számára is fontos. beszéltem a tanácssal, és számukra is nagyon fontos, hogy a kiegyensúlyozott képviselet megvalósuljon. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy nagyon fontos, hogy a, az alkotókat is bevonjuk. Először is a 4 per 2-es cikkben, általánosságban, ahol a kiegészítéssel értem, és azt írtam, hogy a szerzők, valamint a kreatív ágazatok egyéb érintett szereplői. Tehát ez a négyes cikk második bekezdés, második albekezdés, a 40-es módosítás itt a KKV-k, fogyasztóvédelmi szervezetek érdekében is kiegészítéssel értem, és a legutóbbi tanácssal folytatott megbeszélések folyamán az szerzők és kreatív ágazatok bevételéről is szó volt. Nos, tehát a tanácsi tárgyalásokkal kapcsolatban a második cikkben van egy olyan bekezdés, ami a létező jogszabályok fontosságát hangsúlyozza. Lehet, hogy egy kicsit túlzásnak tűnik elismételni valami olyasmit, amiről tudunk, de fontosnak tűnt az, hogy hangsúlyozzuk ezeket a korábbi eredményeket. Minden esetre ez ártani nem árthat. Még egy pont, ami a tanácsnak rendkívül fontos volt, az a közérdek. A 2.1.F-ben azt kérték tőlünk, hogy pontosítsuk a meghamisítást és a tracing rendszerek meghamisításának a kérdését. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Senki nem jelentkezett szólásra. Azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel még folytatódik a véta. A módosítók benyújtásának határideje december 1 12 óra, Egyetértenek vele? Jó, akkor erről így döntöttünk. Engström kolléga, parancsoljon. Elnézést, nem láttam. Thank you. Uh... Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy a szakbizottság tagjai tudják, hogy én ezzel kapcsolatban nagyon szkeptikus voltam a kezdetektől fogva. Az volt az aggodalmam, hogy ez egy propagandisztikus intézmény lesz, ami a különböző felektől összegyűjti az információt, és majd ezt propagandára használja fel. Más oldalról azonban, hogyha tévedek ebben, hogyha bebizonyosodik, hogy ez megfelelő információ és tudományos eredmények gyűjtésével foglalkozó központ lesz, akkor nagyon jó dolog sülhet ki belőle. Tudom, hogy a többség így is úgy is el fogja fogadni, úgyhogy azt mondom, hogy ez van, és még ezek után, hogyha elmondhatom, hogy végigolvastam a módosítókat, a jelentéstevő javaslatait, és ezek általánosságban jó módosításoknak tűnnek. Tisztázzák, világosabbá teszik a szövegke, szöveget, és hatékonyabbá, hatásosabbá teszik a szöveget, úgyhogy el kell mondanom, hogy a jelentéstevő tervezetével is nagyon elégedett vagyok, és érdeklődéssel várom a további eszmecserét. Wortmeldung, bitte. Masszib kolléga még reagálna erre? Parancsoljon! Nos, nagyon örülök annak, hogy egy végső eredmény felé haladunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, tehát még egyszer a módosítók határideje december 1-e, 12 óra. Diana Wallis jelentése következik a Róma 2-ről. Parancsolj, Diana! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégák bizonyára emlékeznek rá, hogy ez az ügy egy olyan hiányra vonatkozik, ami a Róma 2-es rendez, rendeletben benne maradt, mégpedig a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó joggal kapcsolatosan a jó hírnév megsértésével, illetve a személyiség jogok megsértésével kapcsolatos ügyekre vonatkozó hiányosságra utalok. Már számos meghallgatásra került sor ebben a szakbizottságban, számos munkadokumentum született, és minden körből meghallgattuk a kommentárokat, a gondolatokat, ötleteket, és amikor a Roma 2-est elfogadtuk, akkor egy nagy európai bizottsági tanulmány is született. Na már most ezek nyomán elmondhatom, hogy az egész terület nagyon bonyolult, összetett, és nagyon gyorsan változik, mégpedig az új médiumok létrejötte miatt, amelyek folyamatosan változtatják a helyzetet. Egy kisebb egy oldalról provokáltak, más oldalról segítettek abban, hogy egy végleges javaslatot fogalmazzak meg, és egy jelentés tervezetet. Nemrégiben az Európai Bíróságra került egy ügy, ez az úgynevezett e-adat reklámozás, ami a Sevel ügyre alapult, ami a jó hírnév megsértésével foglalkozott. Az Európai Bíróság válasza erre a nehéz problémára megszületett, és úgy tűnt, hogy nagyjából ugyanabba az irányba halad az Európai Bíróság gondolkozása, mint a miénk. Ezért nagy bizalommal fogalmaztam meg ezt a javaslatot. Három részre tudom osztani a javaslatot. Van egy első rész, ami a jelenlegi konfliktusokkal foglalkozik, és az általam említett úgynevezett ID Advertising GmbH-nak az ügyével kapcsolatos. A legutóbbi munkadokumentumban is foglalkoztunk már ezzel a témával, konzultációinkon és eszmecseréinken is felmerült, a weboldalakon, weboldalinkon is foglalkoztunk vele. Alapjában véve az alkalmazandó jog normális esetben annak a személynek a törvénye, azaz az ő joghatósága kell, hogy legyen, aki jogorvoslatot keres. Döntése alapján lehet más joghatóságot is alkalmazni, de ez ennek a választási lehetőségét korlátozzuk. A kiadás helye szerinti tagállam jogát is lehet alkalmazni bizonyos esetekben, és szerintem ez egy jó, kiegyensúlyozott megközelítés, az Európai Bíróság is ezen a véleményen volt. Fontos, hogy a Brüsszel egyes rendelettel párhuzamban gondolkozunk erről az ügyről. A következő rész, retérnék rá, az összes ilyen ügyben nagyon kényes kérdésekkel foglalkozunk, amelyek közpolitikai koncepciókkal is kapcsolatosak, néha alkotmányügyekkel is kapcsolatosak, és éppen ezért nagyon fontos kiegyensúlyozottan foglalkozni a jogokkal. Kiegyensúlyozni a például szabad sajtó, média szabadságának a jogait egy oldalról, amit abszolút eh, támogatunk legtöbben itt ebben a házban, de a másik oldalon, a mérleg másik serpenyőjében az egyes személyek jogai állnak. Hogyan tudjuk ezt a kettőt kiegyensúlyozni? Jelen pillanatban a nemzeti bíróságok foglalkoznak ezzel. De ha mondhatom így, idézőjelben, van benne egy kis európaizáció is most már, kezd terjedni az európaizáció ezen a területen, hiszen az Európai Unió maga is az emberi jogi alapelvek alapján egy kicsit európai bá szeretné, európai ízt szeretne adni ennek az egyensúlynak. Természetesen a szubszidiaritás elvét maximálisan tiszteletben kell tartanunk, és azért nem is akarok különböző jogok konfliktusával kapcsolatban túl messzire menni. Nem akarom felkavarni ezt a vizet, de nagyon gyorsan fejlődik ez a jogterület, és ezért muszáj előre gondolkoznunk. És végezetül szeretném azt is elmondani, hogy világos, hogy a legnagyobb probléma, és Alexander már említette is ezt a korábbi kollektív jogorvoslattal kapcsolatos vitában. Tehát az egyik nagyon jelentős probléma, ami ezt a vitát is kiváltotta, az az, hogy mennyire drágák azok a jogi eljárások bizonyos joghatóságokban Európában, különösen sajnos Londonban és Walesben, ahol állítólag van egy úgynevezett jó hírnév megsértése turizmus, tehát bizonyos joghatóságokban nagyon drága a jó hírnév védelmében megindított perek végrehajtás, és ezért máshova viszik ezeket az ügyeket az állampolgárok. Ráadásul visszatartó hatása is van annak, hogy ennyire drágák ezek az eljárások, és ez elfogadhatatlan. Az új közösségi oldalak viszont egyre inkább felhívják a figyelmünket arra, hogy az átlagembereknek is szembe kell nézniük azzal, hogy az interneten vagy a közösségi oldalakon megsértik a jó hírnevüket. És ezért rendkívül fontos az is, hogy ők, az átlagemberek, illetve azok az emberek, akik hírességeknek minősülnek, egyformán jogorvoslati joggal rendelkezzenek. Ezért részben az angol és velszi helyzetből verítettem az inspirációmat, hiszen ott is megpróbálunk megoldást találni, illetve részben az alternatív vitarendezés és a közvetítése folytat, kapcsolatban folytatott itteni munkámból is merítettem az inspirációmat, és megpróbálom ezek alapján valahogy megkönnyíteni azt, hogy legyen valamilyen szervezet, szerűség, ami lehetővé teszi azt, hogyha határokon átnyúló esetre kerül sor, akkor valami módon legalább az alternatív vitarendezés lehetőségei feltáruljanak ezen emberek előtt. Ha ez nem sikerül, akkor igazából nem tudom, hogy hogy tudjuk megoldani a bizonyos joghatóságokban létező óriási költségek problémáját és hogyan tudunk segíteni az átlagembereknek abban, hogy perre vigyék a dolgot, akkor, amikor ők egyre sérülékenyebbek, és a közösségi oldalak terjedésével egyre inkább kivannak téve egy ilyen, annak, hogy ilyen területen károsultak legyenek. Tehát a jogszabályok konfliktusáról beszélek, az európai szint beszivárgásáról erre a területre, illetve egy arra, hogy az Európai Vita Rendezési Testület erre a jogterületre is kiterjesztetné a hatáskörét. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, senki nem szeretne hozzászólni. Több mint egyszer megvitattuk ezt már itt a házban. Egyébként is módosítók határideje december 1 -e. Jó, mindenki egyetért, akkor ezt is letudtuk. Bódu kolléga jelentése következő. Az európai vállalatok vállalatirányítási keretével kapcsolatos téma. Parancsoljon Bódu kolléga. Szeretném röviden bemutatni a véleményemet azzal kapcsolatban, hogy az európai vállalatok vállalatirányítási irányítási kereteivel kapcsolatban mit tegyünk. A végrehajtott szabályoknak a válsághoz nincs köve. köze. Nem pénzügyi intézményekről van tehát szó. Ez az intézkedés az összes tőzsdén jegyzett cégre kell, hogy vonatkozzon, független attól, hogy mekkora a mérete. A tőzsdén nem jegyzett cégekkel kapcsolatban egy bizonyos méret fölött szerintem őnekik is az ilyen vállalati irányítási intézkedések egy részének meg kell felelnie, de szerintem a KKV-knak nem kell megfelelniük ezeknek, hiszen nekik rugalmasságra van szükségük. Az igazgató tanácssal kapcsolatban az igazgató tanács elnöke és a CFO, azaz a között el kell különíteni a hatásköröket. Kell, hogy egy ilyen boardban különböző készségekkel és háttérre rendelkező emberek legyenek, és hogy a, az igazgató tanács összetétele a vállalat tevékenységének a komplexitását is tükrözze. Ráadásul nagyon fontos, hogy a különböző készségek megfelelő egyensúlya is megvalósuljon. A nők számával kapcsolatban is gondolkoztam, de ezt rugalmas kótákkal és nem kötelező kótákkal szeretném megoldani. Elég időt kell a bornak biztosítani arra, hogy a kötelességet teljesítse. Az igazgató tanács tagjainak a számával kapcsolatban szerintem nagyon fontos, hogy egyéni különbségeik alapján a cégek dönthessenek erről. A politikai alapú eszközök nagyon hatékonyak tudnak lenni a vállalat irányítási gyakorlatok felmérésében, bizony azonban ezeket nem szabad kötelezővé tenni. Az éves javadalmazásról szóló jelentést ösztönözni kell. Mindazonáltal az egyes igazgatók javadalmazásának a nyilvánosságra hozatala a személyiségi jogaikat sértené, úgyhogy ez nem ajánlatos. Az igazgató tanács felülvizsgálja és jóváhagyja a vállalat stratégiáját, és megpróbálja, megpróbál a kockázatokról is a részvényesek felé megfelelően beszámolni. A részvényesek bevonását ösztönözni kell, a szerepüket érdemes lenne növelni, azonban ez egy soha nem kötelezettség, hanem egy megvitatandó lehetőség kell, hogy legyen. A részvényesekkel való egyenlő bánásmód elve is nagyon fontos, akár intézményi, akár egyéni részvényesről van szó, mindegyiknek joga van azonos információt megkapni a cégről. A beruházás védelme nagyon fontos számukra, ezért mm, kell, hogy legyen egy olyan vezető, aki a tulajdon, a vállalati tulajdon kezelésével foglalkozik. Ebben a kontextusban az a véde, véleményem, hogy az intézményi beruházóknak az ő releváns ösztönző struktúrájukat szabadon kell tudni kialakítani. Az érdekkonfliktus, a lehetséges érdekkonfliktus is nyilvánosságra hozandó, mégpedig európai szinten. Az Európai Bizottságnak a részvényesek jogára vonatkozó irányelvet módosítania kell, hogy ösztönözze a részvényesek részvételét, különösen a határokon átnyúló ügyekben. Az Európai Bizottságnak világosabbá kellene tenni az acting in consent kifejezést. Hiszen a részvényesi együttműködés egyik fő akadálya ez. A tanácsadók is nagyon fontos szerepet töltenek be, de gyakran érdekkonfliktus van az ő munkájukkal kapcsolatban is. Átláthatóságnak kell lennie az ő munkájukban, és nem szabad, hogy ezek a tanácsadók a beruházó cégének ugyanúgy tanácsot adjanak, mint annak a cégnek, ahol a beruházó beruházott. Európai Uniós szintű nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban még egy gondolat. A kisebbségi részvényeseket jelen pillanatban nemzeti jogok védik. Tagállami szinten kell az alkalmazottak és a munkaadók viszonyát továbbra is szabályozni. Végül, de nem utolsó sorban, én támogatom azt, hogy magatartási kódexhez ragaszkodjon a cég, ezt a magatartási kódexet a vállalat fogadja el, és utána a vállalat dolgozói és a részvényesek számára is elmagyarázza. Nagy érdeklődéssel várom az árnyék jelentéstevők véleményét. Köszönöm. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich zunächst Frau Kollegin Regner und dann... Köszönöm szépen. Először is Régner kolléga, majd Tány kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, Bodó úr, ha most mindjárt ellenkező véleményemről tájékoztatom önt az ön koncepciójával kapcsolatosan. Egyfajta vezérvonalként húzódik a javaslataink keresztül az önkéntesség elve. A válság a maga szörnyű következményeiben megmutatta, hogy sok mindent másként kell tennünk, ami az önkéntesség elvét illeti. A betart vagy indokol rendszerre vonatkozóan annyit mondhatok, osztrák tapasztalatra alapozva, hogy ez egyáltalán nem működik jól. Ön például hivatkozott a nőkre, gyakorlatilag arról szólt az önjavaslata, hogy lehetnének többen a nők az igazgató tanácsokban. Ismerem az osztrák számokat, 4 százalékos arány az igazgató tanácsokban nagyon alacsony aránya. A vállalatirányítási keret sokkal többről szól, mint a nők arányáról a vezetőségben. Noha a női szervezetek eh, engem bombáztak különböző javaslatokkal, és nyomást gyakoroltak rám, de a legfontosabb kulcsszavak eh, a vállalatirányításban szerintem ezek közé tartozik eh, az önkéntesség elve, ez nem volt sikeres, ezt megállapíthatjuk, az önkéntes vállalások rendszere nem elegendő, minimum standardokra van szükség és kötelező szabályokra. Ami a részvényesekkel kapcsolatos megközelítését illeti, osztom a nézeteit, de nem csak a részvényesekre kell irányítanunk a figyelmünket, hanem az összes érdekeltre összességében. Ezzel a témával kapcsolatosan találkoztam vállalati képviselőkkel, és megmutatkozott, hogy azok a legeredményesebbek gazdasági értelemben, akik fenntartható módon gazdálkodnak, ez pedig azt jelenti, hogy nem csak a részvényesekre vannak tekintettel, hanem az összes érdekeltre, tehát egy komplexebb, szélesebb megközelítés érvényesül. Nagyon fontos lenne számomra, hogy ez is bekerüljön a szövegbe. Nem szeretnék a részletekbe bocsátkozni, de fontosnak tartom, Ön ugye külső értékelésről beszélt. Én úgy gondolom, hogy a külső és a belső értékelés, illetve önértékelés kombinációja kell, hogy érvényesüljön, ami a javadalmazási politikát illeti azt is érdemes lenne említeni. Fontos lenne számomra ezen túlmenően, hogy mivel Európában nagyon különböző rendszerek léteznek, legalább történjen utalás a monisztikus és dualisztikus rendszerre, hiszen ebből más-más következtetések vonhatók le. Elnök, köszönöm szépen, Tány kolléganő. Nos, üdvözlöm Bodu kolléga jelentését. Azonban nekem is lenne néhány megjegyzésem. Az első megjegyzésem a következő. Regner asszony egyébként már utalt rá, hogy itt nem veszi figyelembe a jelentéstevő a monisztikus és dualisztikus rendszer közötti különbségeket, de itt főként az Európai Bizottságot kell vádolnunk ezzel egyébként, hiszen a következőképpen definiálta a bizottság az igazgató tanácsot. Ebben a zöld könyvben a vállalkozó vezetésének a felügyeleti szerepét tölti be az igazgató tanács, Emellett egy duális rendszerre vonatkozik ez a definíció. Ez a gond, hogyha az ember két teljesen különböző rendszer próbál definiálni egyetlen egy mondaton belül, és egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy teljesen más jogi szabályozás el mindennek háttejében. Az egész vállalat irányítási rendszer a monisztikus rendszerre alapol. És a gond az, hogy nem is tudok módosítókat benyújtani, mert gyakorlatilag az egészet teljesen át kellene írnom. Ez a vád, mint ahogy mondtam, nem a jelentéstevőnek szól, hanem a bizottságnak, amely egyáltalán nem ismeri a kettő közötti különbséget látszólag. Világosan válaszvonalat kellett volna húzni a dualisztikus és a monisztikus rendszer közötti vállalatirányítás közé, hiszen az egész osztrák és német törvényhozás megkérdőjelezi gyakorlatilag a szöveg a kettő összemosásával. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a felügyelő tanács tagjait a részvényesek választják meg nálunk, és nem csak javaslatot tesznek rá. Tehát nem változtathatjuk meg az egész rendszer teljes mértékben, mert mi Európai Uniós szinten összemossuk a monisztikus és dualisztikus rendszert. Nem tudom, hogy hogyan lehet most ezt kivasalni, mert gyakorlatilag az Európai Bizottság rossz kérdést tett fel, és a rossz irányba terelte az egész dolgot ezáltal. Ezért nem is tudok mm, olyan módosítókat sem benyújtani, ahol a monisztikus rendszert kérdőjelezem meg a maga szisztematikájában. Ez egy hatalmas probléma. Másodszor, ami a javadalmazási politikát illeti, teljesen egyetértek Regner asszonyjal, vannak tagállamok, és számos ilyen van, ahol már van egy jogi kötelezettség az egyes személyekre vonatkozó javadalmazási politikára vonatkozóan is, így van ez hazámban például, ügyelnünk kellene arra, hogy a már meglévő jogszabályokban ne nyúljunk bele, tehát más szóval ne kelljen a jogszabályokat megváltoztatni a különböző tagállamokban. Ez ugye saját kezdeményezésű jelentés, csak előre szeretnék utalni ezekre a problémákra. Tehát azok a tagállamok, amelyeknek már vannak jobb jogszabályok, tehát sokkal előrébb tartanak már, mint mi EU-s szinten, ezeket nem szabad kényszeríteni arra, hogy meg kelljen változtatni szabályaikat. Ami a javadalmazási politikát illeti, érdemes volna már meglévő szabályozásokat talán megemlíteni a szövegben. Szerintem ez egy jó ötlet lenne. Tehát a CR3 irányelvet például meg lehetne említeni a szövegben. Harmadszor az áll a szövegben, hogy az elektronikus szavazást a részvényesek ülésein kötelező érvényel be kell vezetni. Ismerem a jelentéstevő szakmai hátterét, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan részvénytársaságok, amelyeknek nagyon kevés a részvényese. Előfordult már velem, hogy valamiféle hátsó szobában ültem, és 25 ember ült előttem, akik valahol az üzem valamely helyiségében összeültek, és így zajlott az részvényesek tanácsát. Itt nem lehet szó nyilvánvalóan elektronikus szavazásról. Fontos lenne itt egy korlátozást bevezetni, mely szerint egy bizonyos mértéktől lenne kötelező elektronikus szavazás legyen szó nagy tőzsdén jegyzett társaságokról, vagy egyéb másokról, tehát a definíció kérdésében adott esetben még vitatkozhatunk. Ami Régner asszony megjegyzéseit illeti az önkéntességgel kapcsolatosan, valamint a válsággal kapcsolatosan, mindig nagyon fontosnak tartottam a vállalat irányításban különbséget tenni a rendszer szintű pénzügyi vállalatok között, az egyéb tőzsdén jegyzett vállalatok és a többiek között. Volt egy vállalatirányítási jelentés, ugye a pénzügyi vállalatokkal kapcsolatosan. Fontosnak tartottam ott a nők arányát a vezetőségben megemlíteni, ez be is került. Sok kötelező szabályról is döntöttünk, de itt az általános jellegű vállalatirányításról van szó. Ebbe beletartoznak a az egészen kicsi tőzsdén jegyzett vállalatok és a kis KFT-k is. Úgy gondolom, hogy itt nem mehetünk túl az önkéntességen és az önkéntes felelősségvállaláson, mert máskülönben túl nagy terheket rónánk a kis és középvállalatokra. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és fontos meghúzunk egy határvonalat, arra vonatkozóan, hogy kire is terjed ki pontosan a jelentés. Habár azt is el kell mondjam, nekem meggyőződésem, hogy a irányítási jelentés kettébontása, tehát az egyik ugye az egész nagyok, nagy vállalatokra vonatkozik, a másik pedig ez a jelentés, azt hiszem a kettőt külön kell kezelnünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Végezetül a jelentéstevő kap még egyszer szót, és utána lezárjuk a vitát. Bodu kolléga parancsoljon. Da, mulțumesc. Uh... Apreciez intervențiile foarte pertinente, câteva precizări vreau să mai fac în ceea ce vrește. Köszönöm szépen az összes megjegyzést. Ami a különbségtételt illeti a monisztikus és dualisztikus rendszer között, a bizottság nem készített erre vonatkozó javaslatokat, de fontos, hogy gondoljunk a rendszerek különbözőségére. Ami az elektronikus szavazást illeti, az elejétől fogva azt gondolom, hogy világosan fogalmaztam. Ezeknek a szabályoknak kizárólag a nagy tőzsdényegyzett társaságokra kell vonatkozniuk. Olyan vállalatokra, ahol több ezer alkalmazott van, illetve olyan társaságokra, amelyek rendszerkockázatot jelentenek. Semmiképpen sem szabad ezt alkalmazni a KKV-kre. Minden bizonyal lesz még alkalmunk a közös vitára, és sikerülhet jó kompromisszumot kialakítanunk. Volt egy másik jelentés is a pénzügyi intézetekről, és azt gondolom, hogy a vállalatirányítási vita kiterjed majd más vállalatokra is. Köszönöm. December 11-e 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Elkezdjük a szavazást. A mikroentitásokról szól az első, bevezetőül el szeretném mondani, hogy a tanácssal sikerült megállapodni második olvasatban, és azt gondolom sikerült a legtöbbet kihoznunk ebből, és szeretnék köszönetet mondani a lengyel soros elnökségnek a fáradozásaiért, azt gondolom, hogy egy olyan eredményt sikerült elérni, amely a tan és a parlament érdekeit is megfelelően tükrözi. A frakciók között megállapodás született. Meg szeretném kérdezni, hogy szavazásra bocsáthatom-e ezt az anyagot. Nincsen ellenvetés, akkor rendben van. Ki fogadja el a jelentést a módosítókkal együtt, tegye fel a kezét, ki ellenzi ki tartózkodik, akkor ezzel ezt elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen. Lechner kolléga jelentése a következő. Lechner kolléga, van -e esetleg mondandója? Igen, egy rövid mondandóm van. A szöveget átdolgoztuk a lengyel soros elnökséggel való együttműködésben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat egy cikkelyben foglaltuk össze, és ezáltal változott a szöveg. Régner asszonynak köszönetet szeretnék mondani, és segített egy hibát kiavítani. Megemlítette az adatvédelem kérdését, mondtam neki, hogy ez másútt szerepel, és nálam valóban kiesett a szövegből ez a rész, be is vettem újból. Néhány apró dolog van a megfogalmazásokat, illetően ez a fordítás és visszafordításból adódik, a nem megfelelő halogatás, stb. kifejezések kapcsán voltak problémák, megnéztem az angol és a német verziót, ami magát a tartalmi kérdéseket illeti, Régner asszony, eh, és én nem értünk egyet eh, a bejegyzés dátumát illetően. Felmerült az a kérdés, hogy eh, közzé kell tenni annak a dátumát, amikor a társaság bejegyeztette magát. Én ezt nem tartom szükségesnek, Régner asszony velem ellentétben pedig fontosnak tartja ezt a pontot. A kettőről három hónapra történő hosszabbítás egy további kérdés. Itt ugyanazok a módosítók érkeztek be a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknál. Egyetlen cikkelyben merült ez fel. Régner asszony azonban nem szerette volna visszavonni módosítóját. Én hálás lennék neki, hogyha néhányat vissza tudna vonni ezek közül. A 13-as módosítóval kezdjük Mellette ki van 13-as, tegye fel a kezét. Ellene ki van a többség támogatja a 14-es mellette, ellene elfogadva a 15-ös kipipálva, 15-ös mellette, ki támogatja a 15-öst, ki támogatja, tegye fel a kezét. Ellene ki van, a többség támogatja. Elfogadva. Sok dolgot át tudunk ugrani. 17-es mellette tegye fel a kezét, ellene, elfogadva. 18-as csak az első részről kell szavazni, első rész mellette. Ellene. Elfogadva. 19-es. 19-es mellette, ellene, elfogadva 20-as mellette, ellene, elfogadva 21-es mellette, ellene, ez is elfogadva, 21-es mellette, 22-es, javítja magát az elnök, mellette, ellene, elfogadva. 23-as mellette, ellene, elfogadva. 24-es mellette ellene elfogadva 25-ös mód, szobai módosítóval mellette ellene elfogadva 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene elfogadva. 27 mellette, ellene, elfogadva. 28-as mellette, ellene, elfogadva. 29 mellette, ellene, elfogadva. 30 mellette, ellene, elfogadva. 31 mellette, ellene, elfogadva. 32 mellette, ellene, elfogadva. 33 mellette, ellene, elfogadva. 1-es mellette, ellene, elfogadva. 2-es ekon mellette, ellene, elfogadva. 3-as ekon mellette, ellene, elutasítva. 4-es ekon mellette, ellene, elutasítva ötös mellette, ellene, elutasítva hatos mellette, ellene, elutasítva 34 régnál mellette, ellene, elfogadva hetes mellette, ellene, elutasítva egyes jelentéstevő mellette, ellene, elfogadva 35-ös mellette, ellene, elfogadva. 9-es akkor mellette, ellene, elutasítva. 2-es jelentéstevő mellette, ellene, elfogadva. 35 os régner mellette, ellene, elfogadva. 3-as jelentéstevő mellette, ellene, elfogadva. 10-es akkor mellette, ellene, elfogadva, 4-es jelentéstevő mellette, ellene, elfogadva, 11 ekon mellette, ellene, elutasítva, 5-ös jelentéstevő nyelvi, technikai módosító mellette, mellette, ki támogatja az ötöst, ellene, elfogadva. Hatos mellette, ellene, elfogadva. Hetes mellette, ellene, elfogadva. Nyolcas, nyelvi módosító mellette, ellene, elfogadva. tizenhármas mellette, ellene, elutasítva. kilences mellette, ellene, elfogadva. tízes mellette, ellene, elfogadva. tizennégyes mellette, ellene, elutasítva 11-es mellette, ellene, elfogadva. 12-es mellette, ellene, elfogadva. A teljes jelentés mellette, ellene, elfogadva. Sok sikert a tárgyalásokhoz Lechner úrnak! Következő a szabadalmi oltalom. Egyes szavazás van. Nincsen hozzászólás. Tegnap részletesen vitáztunk erről. Tegye fel a kezét, aki támogatja. Ellene ki van. Ki tartózkodik. Hárman ellenzik, nincs tartózkodás. A többség ezt elfogadta. Köszönöm. A következő a levél. Van-e valaki, aki ezt ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Az Ashbrook eset ellene van-e valaki? Tartózkodás nincsen. Elfogadva. A legal base a következő. Lechner kolléga parancsoljon. Nem, Masztalk a kolléga először parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. A legutóbb már beszéltünk erről, azóta nem történt változás. A jogi szolgálat azt javasolja, hogy a 79-es cikkből induljon ki, a foglalkoztatásügyi szakbizottság azt javasolta, hogy a 153-as cikket válasszuk. Én a 79-es támogatom. A jogi szolgálatunk álláspontját támogatom. Köszönöm szépen, elnök. Jó, akkor ezzel végeztünk. das hier richtig Egyben leszavazhatjuk? Rendben, akkor szavazhatunk a kettőről. Mindenki egyetért ezzel, aki támogatja, tegye fel a kezét. Ellene tartózkodás Mindkét esetben el tudjuk fogadni. Régner kolléganő tartózkodik, tehát egy tartózkodás mellett elfogadva. Különböző átdolgozás van. Az első az egyhelyezett olajszállító tartalhajók elfogadva a roaming, ez is átdolgozás mellette ki van, ellene senki nem tartózkodik, elfogadva a veszélyes vegyi anyagok mellett kíván ellene tartózkodás elfogadva, akkor a szavazást kipipálhatjuk. rapkai kolléga parancsoljon. Egy kérésem van. A két jogi alapra térnék vissza, és a szavazásra. Én kértem ennek az elhalasztását, Én mellette szavaztam most. A jogi szolgálat véleménye nem szolgált megelégedésemre, de itt most mást szeretnék eh, megemlíteni. A Szociális Szakbizottság kérése volt ez, tehát ezzel foglalkoznunk kell. Tudom azonban, hogy a koordinátorok a Szociális Szakbizottságban azt mondták, hogy hát ez mégsem annyira fontos. Tehát visszavonták kérésüket. Éppen ezért elnökünket, a szakbizottság elnököt kérem arra, hogy egyértelműsítse a többi szakbizottság felé, hogy vegyék komolyan a dolgukat, és amennyiben meggondolják magukat útközben, menetközben úgy értesítsenek bennünket erről, mert ez nem a mi hibánk a végén, hanem a másik szakbizottság hibája, és mindez bosszantónak tartom. Beresz kolléganővel beszélek, mondja az elnök. Szívesen írok neki akár levelet is, ahogy szeretnéd. Levelet fogunk írni. Visszatérünk a szokványos napi rendi pontokhoz, a 20 végrehajtás jelentés a következő. Régner asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A 14. elv a nemzeti társaságok székhelyének áthelyezésével foglalkozik egy másik EU-s tagállamba. Történő áthelyezésről van szó. Nem szeretnék a háttér, háttérről részletesen beszélni, azt hiszem ezt már megvitattuk. A módosítókról szeretnék ejteni néhány szót illetve azokról a problémákról, amelyek még továbbra is fennállnak. Ami a székhely áthelyezését illeti, arról van szó, hogy egy, egy vállalat teljes mértékben átköltözik, úgymond egy másik tagállamba. A társasági jogi kontextus az Európai Unióban úgy fest jelenleg, hogy viszonylag, hát mondjuk úgy, hogy ellentétes a belső piaci célkitűzésekkel a helyzet. A cél az lenne, hogy a belső piac nyújtotta lehetőségeket kihasználhassák a vállalatok, főként a válságban fontos ez ugye a kereslet növelése szempontjából. Azonban semmiképpen sem lehet cél az, hogy az egyik oldalon szabályozzuk a pénzpiacokat, a másik oldalon pedig egy olyan környezetet, üzleti környezetet teremtünk, ahol a nemzeti vállalatok könnyedén egyik országból a másik országba települhetnek át, rendszerek verseny alakul ki. Ez nem cél. A cél az, hogy a vállalatok élhessenek a szabad mozgás jogával. Azért mondtam ezt elbevezetőül, mert különösen a válság miatt ügyelnünk kell arra, hogy azok a dolgok, amelyeket egy ideje még máshogy láttunk, azokat most másként kell szabályozni. Még akkor is, hogyha társasági jogról van szó, nem szabad megfeledkeznünk egy konkrét problémáról, nevezetesen arról, hogy az adó elkerülést ne tegyük lehetővé, illetve az adórendszerek versenyét, és a vállalatok ne próbáljanak meg áttelepülni egy másik tagállamba, csak azért, mert ott kedvezőbb az adórendszer. Van egy nagy probléma, ami azt a kérdést illeti, hogy az alap alapító, illetve az amelyek az alapítás elvét követik, és vannak tagállamok, amelyek a székhely elvét követik. Nem akarjuk, hogy konfliktus alakuljon ki ezen tagállamok között, sokkal inkább az a cél, hogy a gyakorlati problémákat megoldjuk. Nagyon fontos szempont ez véleményem szerint, akkor, amikor felszólítjuk az Európai Bizottságot arra, hogy lépjen fel, ami véleményem szerint egyébként szükséges. Ezért fontos, hogy kompromisszumot találjunk, és ne különböző ideológiai álláspontokkal induljunk versenybe. Tehát az egyik kérdés az, hogy hogyan bánunk a székhely kérdésével, a másik probléma vagy kérdéskör pedig a munkavállalók részvételének kérdése. Azért mondtam ezt el előjáróban, mert egy olyan országból érkeztem ide, ahol eh, nagyon fontos eh, a az irányítás, tehát a vezetők székhelye az adófizetés szempontjából. Hogyha azt mondjuk például, hogy eh, az alapokmány szerinti székhely a mérvadó, akkor egy osztrák tagállam, illetve egy osztrák vállalat számára az azt jelenteni, hogy az osztrák vállalatnak továbbra is ott kell adóznia, ahol a székhelye van, illetve ahol az üzem működik, és az összes többi kötelezettségét pedig az alapokmányban lefektetett székhely szerinti tagállamban kell ö, eleget tennie. Tehát a legfontosabb e tekintetben az, hogy azt kell elérnünk, hogy az adó ügy szempontjából semleges legyen a székhely áthelyezése. Beszélek most a módosítókról is többé-kevésbé szélsőséges álláspontokat is kiolvastam ezekből. Az én célom, az én álmom az volna, de nem tudom, hogy egy ilyen világban élünk-e, hogy a döntő kritérium az legyen, hogy a vállalatnak hol van a tényleges székhelye, hol végzi ténylegesen a vállalkozói tevékenységét. Tudom, hogy vannak más országok, ahol más a helyzet, természetesen ezt is figyelembe kell venni. Abban az esetben, és ezt most ötletként felvetem, és remélhetőleg aztán az árnyék jelentéstevők találkozóján majd sikerül még erről eszmecserét folytatni, hogy igenis látok lehetőséget kompromisszumos megoldásokra, illetve módosításokra. Érdemes lenne például a nemzeti jogrendet vagy jogszabályokat figyelembe venni, ha mindkét tagállam egyetért vele, akkor előfordulhat a székhelyek megosztása. Tehát nagyon fontos, hogy mind a fogadó állam, mind a székhely, az eredeti székhely szerinti tagállam jogát tiszteletben tartsuk. Egy másik lehetőség az lenne, hogy a reális gazdasági tevékenységre vonatkoztatjuk a dolgot a fogadó tagállamban. Úgy gondolom, tekintettel az Európai Bizottság egyéb céljaira, ami különböző irányelveket illet, a társasági jog vonatkozásában például, illetve az európai magán társaságok vonatkozásában is egy nagyon realisztikus megközelítést kell célunk. A másik elem, amelyről beszélni szeretnék, és amelyre különösen oda kell figyelnünk, az a munkavállalók bevonásának kérdése, vagy részvételének kérdése. A foglalkoztatásügyi szakbizottság egy igen konstruktív véleményt fogalmazott meg, és az európai részvénytársaságokban történő munkavállalói szerepvállalásra hivatkozik, Szeretném elmondani ebben az összefüggésben, és véleményem szerint ez nagyon fontos, a maga tényállás nagyon különbözik. Hogyha a határokon átnyúló vállalatokról van szó, akkor egy fúzió esetében megszűnik gyakorlatilag a vállalat, és ez nem hasonlítható össze a székhely áthelyezésével. A székhely áthelyezése ugyanis a fogadó állam számára azt jelenti, hogy egy új vállalat oda költözik, illetve ezzel együtt egy új vállalati forma is bekerülhet a tagállamba. Ezért nem a politikailag kívánatos, de az észszerű megközelítés szerintem az, amely az európai részvénytársaság esetében is érvényesül, mert ez a az átalakítás révén történő alapítás elvének felel meg. Úgy gondolom, hogy a megváltozott politikai körülményeknek is eleget tehetünk, és köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy ennyire belebocsátkoztam a részletekbe. Elnök, köszönöm szépen Regner kolléganőnek. Frakcióm jelentés tevőjeként feltettem magam a hozzászólók listájára. Valóban úgy gondolom, hogy egy nagy konszenzus érdekében meg kell próbálnunk észszerű kompromisszumokat találni, és úgy vélem, hogy alapvetően fenn is áll ennek a lehetősége. Már a legutóbbi jogalkotó időszakban foglalkoz, jogalkotási időszakban foglalkoztunk ezzel a témával, akkor én voltam a jelentéstevő is. Némileg másként kezeltem a témát, mint ahogyan ön. Ez a székhely elmélet kérdését illeti, és a részvétel kérdését. Azt hiszem, teljesen egyetértünk abban, hogy a 14. társasági jogi irányelv igazi szabályozási hézag, és azt gondolom, hogy az Európai Bíróságnak nem kellett volna székely kérdésekben döntenie sokszor, hogyha már korábban lett volna egy ilyen irányelv. Lehet, hogy a sok problémánk, amelyel ma szembesülünk, nem is létezne. Az Európai Bíróság döntött, dönteni kényszerül sokszor, amiatt, mert a jogalkotó nem hozott meg szükséges döntéseket a belső piacon belül történő mozgásról, és ezért alakult ki a bírósági ítéletek révén történő megoldások alkalmazása, és épp a székhelyek elméletével kapcsolatosan így olyan tényállás született, amelyet nehéz visszafordítani. Mondhatjuk azt, hogy a tagállamok két harmada a vállalat székhelyének és az irányítási székhely közötti különbségtételt lehetővé teszi, a többi egyharmad nem. Ezért úgy gondolom, hogy végül a tanácsban olyan döntés születne, olyan többségi döntés születne, amely megfelel a tagállamok többségi arányának. A konkrét jogszabály tervezet azonban még nincs az asztalunkon, éppen ezért talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nem követjük-e azt az irányvonalat, amelyet az Európai Bíróság már meghatározott döntései során, illetve határozatai során. Itt elsősorban arról van szó, hogy az Európai Bizottságot rá kell bírnunk, hogy készítsen javaslatot. A nagy csata arról, hogy aztán részletében hogyan néz ki ez a javaslat, itt a parlamentben és a tanácsban történő jogalkotási eljárás során alakul majd ki. Ez a székely kérdésére vonatkozik, ami a munkavállalók részvételét illeti. A cross-border mergers irányelvvel én foglalkoztam annak idején, és aztán egy másik szabályozás között gyakorlatilag csak kismértékű különbségek vannak. Mindkét esetben az a lényeg, hogy garantálni kell a részvételt. A különböző küszöbértékek és bizonyos feltételek eltérnek, és igaz, hogy a cross-border merger esetében a rugalmasság némileg nagyobb, mint a másik szabályozás esetében, ennek gyakorlati oka van, annak idején én vezettem a tárgyalásokat a tanácssal és az akkori német soros elnökséggel, valamint a munka a német munkaügyi minisztérium államtitkárával. A, mi a székhely kérdését illeti, és a cross-border merger döntését illeti, alkut kellett kötnünk a tanácssal, annak érdekében, hogy ott egy minősített többség jön létre. Ez az egyszerű oka annak, hogy lépésről lépésre történő, illetve kismértékű különbségek alakultak ki a küszöbértékeket illetően. Én mindenképpen támogatom a munkavállalók részvételét, ezt mindig is támogattam, de ez a következő problémát eredményezi. Az Európai Bizottság a maga hatásvizsgálatában már korábban azt mondta, hogy tulajdonképpen nincs szükség a 14. irányelvre, mert létezik már a cross-border merger irányelv. Mi mindig azt az érvet sorakoztattuk fel, hogy egy összeolvadás sokkal bürokratikusabb eljárás, mint a székhely áthelyezése. Hogyha vannak átmeneti ügyek, vagy átmeneti helyzetek, Előfordulhat tehát az az eset, hogy a cross-border merger egy olcsóbb megoldás, mint a székhely áthelyezése az irányelv révén, éppen ezért nem zárható ki hogy egy-egy vállalat kihasználja ezt a joghézagot, és ez esetben ez az irányelv ismét csak hatástalan maradna. A második dolog az európai részvénytársaságot nagyobb struktúrák számára találták ki, a cross-border merger esetében, illetve a székhely áthelyezésének esetében pedig minden társaságra kiterjed a jogszabály, nem csak a nagyobbakra, hanem a kisebbekre is. Azt hiszem, ezen háttér előtt érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mi a jobb megoldás, a kettő közül. Talán az árnyék jelentős tevők vitány során érdemes lenne erről még egyszer beszélni, de ennek ez abszolút nem függ össze az, hogy alapjáraton támogatjuk azt, amiről szó van. Ezek taktikai döntések, és arról a kérdésről van szó elsősorban, hogy mely helyzet hasonlítható össze a másikkal. Tájn kolléganő következik, majd pedig Bulon kolléga parancsoljon. Ja, ich fang vielleicht mal damit an, dass ich nochmal... Azzal szeretném kezdeni, hogy mindenhoz csatlakoznék, amit a kolléga mondott. A bizottság úgy érezte, hogy a, az egybeolvasztási irányelvel ezt meg lehet oldani. Nem tudom, hogy Lechner úr egyetért el velem, az egybeolvasztások bonyolultak, és csak eh, bizonyos szám embert foglalkoztató vállalkozások jöhetnek itt szóba. Hiszen vannak olyan vállalatok, amelyek erre nem alkalmasak, nagyon sok formai szempontnak el kell eleget tenni, és ezt tudják a közjegyzők is. A jelentés egy irányba mutat, ez pedig ahhoz vezetett, hogy a módosító indítványok az ellenkező irányba mutatnak, de nagyon célzottan. Nehéz éppen ezért a kompromisszumokkal a helyzet. Ha jól értem, két eh, javaslat van az asztalon. Egyrészt az, hogy a székhely szerinti ország és az igazgatási hely szerinti ország egymást el kell, hogy érjék, például Ausztria vagy Németország. A második jelentés pedig a gazdasági tevékenységre utal az új tagországban. Itt a visszaéléseknek szerettünk volna gátat szabni, ez áll mindennek hátterében, benne is van a jelentésben, de nem definiáljuk pontosan azt, hogy mit is értünk visszaélés alatt. Éppen ezért a gazdasági tevékenység tényének megállapítását abban az országban, ahova elköltözik az adott cég, én önmagában véve nem tartom rossznak. Hát én egy pozitív listát szeretnék kialakítani, vagy negatív listát, bárminek is nevezzük, tehát fontos definiálni azt, hogy mikor van szó visszaélésről, egy olyan esetben, hogyha átteszi a székhelyét egy vállalkozás egy másik országba, te milyen esetekben nincsen szó visszaélésről. Mekkora volumenű gazdasági tevékenységet kell kifejteni ahhoz, hogy ez visszaélésnek minősüljön az új tagországban. hogyha egy kis vállalkozásról van szó, aki egy 400 eurót kereső embert foglalkoztat pusztán, akkor itt egyértelműen nincsen szó visszaérésről, illetve a székely felbomlásáról. Én ezt a megoldást támogatnám személy szerint, ezen kívül meg kell oldani azt a kérdést is, hogy hogyan is értesülnek egyáltalán a hatóságok arról, hogy egy cég a céghelyét áthelyezte olyan esetekben, amikor erre nincsen kifejezett regisztrálási kötelezettség. bulonul. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Regner asszonynak köszönet, aki ezzel a témával kapcsolatban már a foglalkoztatás ügyben is dolgozott, ezért nagyon jó volt az együttműködésünk. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban most inkább a módosítókra koncentrálnék. Ez az irányelv tervezet arra az igényre reagál, hogy még integráltabb legyen a belső piac. Védi a migrációs jogot, a munkavállalók mozgásának a jogát, és az a cél, hogyha a társaságoknak gazdasági jogból érdeke a székhelyüket áthelyezni, akkor a munkavállalók és a munkaadók is nyertesei legyeknek ennek. A kicsi vállalkozásoknak, a KKV-knak és a tökéletesítő társaságoknak lehetővé teszi ezt. Ezek igazából eddig ki emelt helyzetben voltak, mert ők korábban is áthelyezhetik a székhelyüket, de most lehetővé teszi a szociális és adóügyi dömping, illetve az ilyen turizmus elleni fellépést is a munkavállalók, a részvényesek, és talán még a hitelezők védelmét is biztosítja, illetve lehetővé teszi. Úgy gondolom, hogy azok a nagy vonalak, amelyeket az Ampla, azaz a foglalkoztatási szakbizottságban mi szeretnénk követni, azt az önök javaslatában is megtaláltuk, hiszen konzultációra kötelezi az áthelyezés előtt a vállalatvezetést a munkavállalókkal az elbocsátásokkal kapcsolatban fel tudjanak készülni, és meg tudják oldani ezeket a problémákat, ha ilyenre sor kell, hogy kerüljön. A munkaadó kötelezettségei tehát rögzíti, azonban van egy pont. A Júri Szakbizottság egyik módosítójával kapcsolatban felmerült egy kérdésem, hogyha a valódi ö, tehát, hogy elválasztja a létesítő okirat szerinti székhely, illetve a tényleges és helye szerinti székhely áthelyezését. Hogyha jól értem, akkor a munka biztonságára vonatkozóan kockázatokat rejt ez a módosító indítvány. Abban az esetben, hogyha nincs, nem kötelező a két különböző székhelyt egymással együtt változtatni, akkor, ha ezt külön tudják változtatni, az például pénzmosásra adhat lehetőséget, és a fogadó ország kedvezőbb környezetének, jogi környezetének a kihasználására is lehetőséget ad. Vannak benne olyan kockázatok is, hogy egy kicsit elmosódik a a csődeljárás világossága, és az adóügyi ellenőrző hatóságok számára is megnehezedik, hogy átlássák a vállalat helyzetét. Hogyha a két szakbizottság ezeket a kockázatokat felismeri, akkor láthatjuk azt, hogy az ilyen jellegű székhely áthelyezés az a munka adók számára is kockázatokat rejthet. Én, mint a foglalkoztatásügyi szakbizottság jelentéstevője, nagy örömmel tapasztaltam azt, hogy a Júri szakbizottságnak ugyanazok a főbb irányvonalai, mint a mi szakbizottságunknak, és úgy gondoltam, hogy csak szerettem volna ezt az egy pontot, a, azaz a létesítő okirat szerint, illetve a tényleges ügyvezetés helye szerinti székhelye kapcsolatos problémát szerettem volna egy kicsit most megvilágítani önöknek. Köszönöm szépen. Még egyszer Régner asszonynak adom meg a szót, és utána át kell, hogy térjünk a meghallgatásra. Csak nagyon gyorsan. A következőket szeretném elmondani. A bizottság Márnyi belső piaci biztos. Én ezt azt vettem ki abból, ahogyan velünk tárgyalt, illetve meg Krivi biztos is korábban. Ahogy én őt eddig e, értékelem, nagyon jó irányba viszi a dolgokat, és nagyon fontos cél számára is az, hogy a belső piac jól működjön, a keretfeltételek meglegyenek, és nem a rendszerek versenyben állását támogatja. Éppen ezért nagyon jó lenne, ha követnénk a biztost ebben az irányban. Ami az egybeolvasztásokat illeti, Tájn asszony megemlítette azt, hogy nagyon nagy bürokráciával jár együtt az egybeolvasztás, és jogi szempontból is nagyon munkaigényes. Nagyon fontos, hogy a munkavállalók is beleszólhassanak ezekbe az egybeolvasztásokba, de lehet, hogy jó lenne a részvénytársaságokat is mérlegelni mindezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ez is egy érv lehetne, de nem a szokványos beleszólásra gondolok, hanem a székhely áthelyezések alapján történőre. Amennyiben székhely áthelyezés történik, meg kell vizsgálni azt, hogy az érintettek ebben mennyiben kapcsolódhattak bele. Tehát az okirat szerinti székhely és a tényleges ügyvezetés szerinti székhely választása nagyon fontos, de ezt az árnyék és ülésén is taglaljuk majd. Természetesen a lepedelés szabadságát meg kell őrizni, ennek keretfeltételét megteremteni, de ezt nem szabad közvetett módon értékelni, illetve értelmezni. Feltétlen előfeltétel, de nem kell, hogy ez a feltétel érvényesüljön, mi szerint az okirat szerinti székely és a tényleges ügyvezetés szerinti székely külön válnak. Én a kompromisszumokat is ennek tükrében tekintem. Azt gondolom, hogy lesznek olyan tagországok, akik ellenezni fogják azt, amennyiben kötelező érvényűvé szeretnénk tenni a kettő különválasztását. Köszönöm, mondja az elnök, az árnyék jelentés tevőkkel ezt még majd megbeszéljük, illetve a foglalkoztatási szakbizottságbeli kollégákkal is, és decemberig úgy érzem, hogy sikerül eredményre jutnunk majd. 11 órakor szerettük volna kezdeni a következő napi rendi pontot a meghallgatás. Berlinger kollégának hamarosan távoznia kell. Külön köszönetet szeretnék mondani Berlinger kollégának és a titkárságnak az előkészítésért és munkájukért. Úgy érzem, hogy ez a pont rendkívül fontos, és munkánk számára is meghatározó. Azt javaslom, hogy Berlinger kolléga a az érintett munkacsoport koordinátoraként bevezet bennünket a munkadokumentumban, utána pedig a szakértők kapnak szót. Külön tisztelettel köszöntöm eh, dr. Mercedes Huertes asszony, aki a Leoni eh, közigazgatási főiskola munkatársa, és köszöntöm dr. Melanie Smith-t is, a Cardiffi Jogi Egyetem képviseletében, illetve Jacques Sziller urat, a Pádolai Egyetem képviseletében. Berlinger úr, parancsoljon öné a szó. Eh, si tratta di una novità nell'attività sia europea. Köszönöm. Figyelembe veszem, amit az elnök mondott. Köszönöm szépen a szakértők jelenlétés, jelenlétét is, és mindenkinek köszönöm a munkáját, aki részt vett ebben a tevékenységben. Egy új témáról van szó, éppen ezért csak röviden szeretném bevezetni a témát. Köszönöm a frakciók munkáját is, és köszönöm az AFKO munkáját is. Külön köszönetet szeretnék mondani az Európai Emberjogi Biztosnak, illetve Adatvédelmi Biztosnak is. A bizottság az elmúlt évben úgy döntött, hogy az igazgatási joggal kapcsolatban létrehoz egy munkacsoportot, és én vagyok ennek a munkacsoportnak a koordinátora. 26 ajánlást fogalmaztunk meg a közös munka során, és ez a 26 ajánlás képezi a mai vita alapját is. Elmondtuk azt, hogy a polgárok és a vállalkozások az európai intézményekkel szemben hátrébb szerepelnek. közigazgatásnak túlságosan nagy hatalma van a polgárok felett, milyen eh, eljárás jogi kérdések merülnek fel. Milyen eh, kérdések, amelyek eh, meghatározása nagyon fontos a polgárok és az intézmények közötti viszonyban, mely okiratok merülhetnek fel. Nagyon sok kérdést fogalmaztunk meg ebben az összefüggésben. A bíróságok kapcsán is, amelyekhez a polgárok fordulhatnak, olyan esetekben, amikor úgy érzik, a közigazgatás nem kezelte őket megfelelő módon. Ez a téma különböző meghallgatások eh, anyagát is képezte, illetve különböző javaslatok születtek. Különböző válaszokat kaptunk, az szerint, hogy milyen területek eh, merültek fel. Mit tehet az Európai Parlament? Hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Parlament eh, kapta meg ezt a kezdeményezést, még akkor is, hogyha az európai intézményeknél ez eh, nem szokványos. Léteznek szabályozások például a pénzügy területén, illetve a versenyjogban is, a verseny ágazatban. Nagyon érzékeny kérdések is felmerültek, mint például az OLAF. Itt eh, a fegyelmi kérdésekről beszélek az igazgatási jogban. Vagy hogyha vesszük például az európai ügynökségeket, a szabálysértési eljárásokat, itt is eh, vannak különböző ítéletek, és felmerülhetnek eh, különbözőségek. Létezik pozitív gyakorlat, de negatív gyakorlat is a jogok megnyírbálásában. Jelenlegi kezdeményezés megalapozott. A pozitív példáknál megemlíthetjük a, az emberjogi biztost, aki rendkívüli munkát végzett az etikai kódex kialakításában, ami a közigazgatási területet illeti. És létezik már az úgynevezett soft law az európai intézmények esetében, és ez meghozta a gyümölcsét. Ezeket a területeket dolgoztuk fel, és arról is elgondolkoztunk, hogy konkrétan mit tehetünk. Az elmúlt két évben gondolnunk kell arra, hogy nem szabad megfeledkeznünk a Lisszaboni szerződésről. Például Létrejött a külügyi szolgálat, illetve a polgári kezdeményezés, illetve különböző közigazgatási lépések. Ezek az újítások a 189-es szikkelyben állnak. A szerződés kimondja azt, hogy rendeletekre van szükség, annak érdekében, hogy hatékony, független igazgatás valósuljon meg. Ez pedig a jogalap, és ez egy újdonságnak minősül. A szerződésekben is rögzítése került ez a pont. Az Európai a alapjogi kartában is szintén szerepel ez az elem. És vannak olyan előírások, amelyeket még meg kell valósítani a gyakorlatban. Ez a cikkely, amit korábban említettem, új terepet teremtett ahhoz, hogy a jogbiztonságot, az átláthatóságot hogyan biztosítsuk. Ezek nem kerültek eléggé az előtérbe. Összegzésül el szeretném mondani, hogy a munkacsoport kezdeményezőként lépett fel, és jogi kezdeményezést szeretne elfogadni az Európai Unióban, azért, hogy jogalkotási eljárás indulhasson be. Az igazgatás területén. Tehát ez az Európai Unión belüli közigazgatási jog lenne, és kötelező érvényűen érinteni az összes érintett felet az EU közigazgatásában, kivétel nélkül. Ez pedig egy minimális szintű biztonságot is teremtene a vállalkozások és a polgárok számára. Mindez pedig jelentős lépés lenne. Hiszen az Európai Uniónak mind entitásnak a közigazgatási kérdésekkel is foglalkoznia kell, Ami pedig a jogi javaslatokat illeti, felmerül annak a kockázata, hogy ennek eh, nincsen hatása, hogyha túl általános, ha pedig túl részletes, akkor az érintett intézmények eh, életét megnehezítheti. Felmerül tehát a kérdés, hogy egy általános jellegű jogról legyen ez szó, vagy legyen-e mindez a jog, mindezen jog egy részletesebb jellegű jog. A kollektív jogorvoslatnál is kiderültek ezek a fontos szempontok. Néha polarizáltuk a különböző megközelítéseket. Mi a saját munkánkban is ugyanezt éltük meg. A hard law csak részben jelenthet megoldást a problémákra. felállíthatunk egy olyan amúgy korrekt közigazgatási eljárást, amely a hard law-ra alapul. Én úgy érzem azonban, hogy ez nem mindig megoldás. Az udvariasság azonban nem csikarható ki joggal. Ki kell egészítenünk egyrészt az ombudsman munkáját, illetve megfelelő jogi eszközöket kell teremtenünk. Számos kérdéssel foglalkoztunk, szakértőkkel, civil társadalommal és jogászokkal dolgoztunk együtt. Világos, hogy a párbeszédnek folytatódnia kell, és egy szélesebb körű közönséget is el kell érnünk. Azt gondolom, hogy itt most többről van szó, mint pusztán a konzultációról, az első lépéseket megtettük, a szerződés összefoglalja a szabályokat, a bizottságnak kompetenciája van a jogalkotásban, és a parlament kezdte a javaslattételt. Értékeljük a bizottság munkáját, Talán túl korai lenne azt mondani, hogy egy teljesen új megközelítést alkalmazunk, de feltétlenül elkezdtük ezt a kezdeményezést, amely a mi szakbizottságunkból indult, a bizottságból, de a bizottságot is szeretnénk meghallgatni, és kérjük, hogy tegyenek javaslatot, mégpedig mi hamarabb. Hiszen ők jobban el tudják mondani nekünk, hogy mit gondolnak. Úgy érzem, hogy elérkezett az ideje az új eljárások felé való elmozdulásnak. Köszönöm szépen Berlinguer kollégának a bevezetőt, és most jön az első szakértőnk, dr. Mercedes Fuertes a Leoni Egyetemről. Annak fontossága, hogy egyszerű legyenek a dolgok, a nemzeti tapasztalatokból levont tanulságok, ez az előadás a címe, a szó parancsoljon. Muchas gracias, les agradezco sinceramente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szíves meghívást ide a jogi szakbizottságba. Hiszen olyan professzorok mellett ülhetek itt ma, akik munkáit olvastam, és nagyon örülök annak is, hogy egy nagyon érdekes bevezetőt hallhattunk Szeretném a spanyol tapasztalatokat összefoglalni, ugye az a feladatom, hogy rövid idő alatt beszéljek erről. Tényleges áttekintést fogok nyújtani arról, hogy az európai intézmények hogyan lépnek fel, de bizonyos javaslatok is eh, világosá válhatnak belőle. Nem szeretném a véleményemet elmondani a bizottság által szerzett új dokumentumokról, hanem hidat szeretnék verni az eddigi akadályok áthidalására, és azt hiszem, fontos, hogy megfoganjon az első gondolat egy olyan európai jogszabályról, amely a jó öm, igazgatási gyakorlatot alapozza meg. A munkadokumentumban az áll, hogy ez különböző előnyöket hozna, hogyha lenne egy közös igazgatási norma de tulajdonképpen csak egy jogszabályra van szükség, hiszen az Európai Unióban egyre több eljárásra kerül sor, egyre több intervencióra, különböző szervezetek jönnek létre, ügynökségek, és gyakorlatilag ügynökségek, szervezetek egész erdeje jön létre, amely árnyékot vet. Ezt fontos látnunk, és ezzel ellen kell tennünk valamint, hiszen más különben egy fajta burjánzás alakul ki. A polgároknak nem lehet az az érzése, hogy teljesen elkülönülnek tőlük az intézmények. Nem csak, a vál, nem csak pénzügyi és gazdasági válságban vagyunk, hanem politikai válságban is. Azt gondolom nagyon fontos egy gravitációs középpontot teremtenünk az európai intézmények révén, és fontos megteremteni a beléjük vetett bizalmat is. A munka dokumentumnak oly módon kell eljárnia, hogy ezt érjük el. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint az igazgatás nyitott, független és hatékony kell, hogy legyen. A függetlenség azt jelenti, hogy a döntések bizonyos módon megindokolhatóak, tehát vannak erre vonatkozó alapelveink. Machado, a nagy spanyol költő azt mondta, hogy az út a legfontosabb. A kérdés csupán az, hogy formailag meg kell-e határoznunk mindezt, avagy nem. Erről kell beszélnünk. Nagyon fontos, hogy a tanács és a parlament egy rendeletet dolgozzon ki. Hatékony eszközre van szükségünk, és bizonyos biztosítékokra is szükség van. Azt gondolom azonban ezen elemekről már nem is kell beszélnünk, mert egyértelműek. Az Európai Bizottság és az intézmények biztosan tudják, hogy mit szeretnének, és mi a kívánatos, és mit, mire van lehetőség. A munkadokumentum különböző alternatívákat kínál fel. Az első az, hogy maradjunk tétlenek. Én ezzel nem értek egyet, hiszen ez további bizonytalanságot és káoszt teremtene. Egy előnye azonban lenne, akkor úgy járnánk el, mint Kafka a várában. A második lehetőség egy kódex kialakítása. A legtöbben úgy gondolják, hogy ez egy nagyon jó ötlet, már az első dokumentumokból is világosá vált. A görög-római jog lenne ennek az alapja, és aztán ehhez hozzájönnek a különböző jogrendek a 19. századi Európából, de nem szabad áltatnunk magunkat. Hogyha azt mondjuk, hogy egy igazi kódex szet akarunk kialakítani, az egy hatalmas munka volna. Újabb eljárások jön, jönnének létre, mindazon hatóságokkal és szervekkel, amelyeknek megvan a maguk illetékessége. A jog széttöredezetté vált, nagyon szerteágazóvá is vált, mindezt egyetlen egy kódexben összefoglalni hatalmas munka. Ezért azt gondolom, jobb azt célul kitűznünk, ami lehetséges, amit lehetséges elérni. Talán ennek fényében ennek irányába járhatna el a bizottság. Minimális normák meghatározása az intézmények döntéshozatalára vonatkozóan, valamint a polgárok jogaira vonatkozóan. Egy jogszabály megteremtése a maga alapelveivel, igazgatási szerveivel és a megfelelő biztosítékokkal. Ezért hívnám fel a figyelmet a történelmi spanyol jogra. Az első igazgatási jog, szabály, törvény ...1889-ből származik Spanyolországban. Karate professzor a véleménynyilvánítás mellett mellett Szelcsíkra és az akadémiai környezet szabadsága mellett. Ez ugye ma is rendkívül fontos, és úgy gondolom nagyon fontos erre emlékeznünk. Ez a professzor és vele egyetemben mások is kidolgozták ezt a törvényt. Az egyik oldalon nagyon különböző területekről van szó, a másik oldalon pedig Arról a követelésről is szó van, hogy egyfajta egységesség alakuljon ki, és bizonyos alapelvek vegyék át az irányítás, mint az első alapító szerződéseknél. Kérdés, hogy hogyan tagolják a szöveget nyilvánvalóan, hogyan nézzenek ki a függvények, illetve hogy hogyan lehet panaszt benyújtani a 19. században hat hónap leforgása alatt szövegezték meg és fogadták el ezt a törvényt, és vele együtt más igazgatási szövegeket is, és a szakemberek úgy vélik, hogy az egységességet talán szétrobbantotta mindez egy kicsit, mert túl szerteágazó volt. Spanyolországban ezért egy reformot javasoltak. 1958. júliusában egy új igazgatási törvényt fogadtak el. Akkor Spanyolországban katonai diktatúra volt hatalmon, de a állami tanácsban magasrangú tisztviselőknek sikerült kieszközölniük azt, hogy olyan törvényt fogadjanak el, mely polgári garanciákat is tartalmazott, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés például. Ez a jelentős igazgatási törvény megszületett tehát a nevezett évben, de megpróbálták kiegyenlíteni a különböző specifikus szempontokat is. Egyrészt egy, az egyik oldalon itt volt például a tulajdon elkobzásának lehetősége, a másik oldalon pedig a jogorvoslat lehetősége. Mondhatjuk tehát, hogy a jogalkotó megpróbálta a merevséget felszámolni, valamint megpróbálta felszámolni azt a gyakorlatot, hogy minden mindenre érvényes. Bizonyos igazgatási kérdéseket máshogy akartak szabályozni. Voltak azonban problémás pontok is, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kellett, annak érdekében, hogy az igazgatási eljárás résztvevőinek jogait figyelembe vegyék. Egy végső határidőt meghatároztak az igazgatási ügyek elintézésére, és hogyha az igazgatás nem, igazgatási szervek nem tudtak gyorsabban működni, akkor világossá kellett tenni, hogy kihez lehet fordulni, és milyen eszközökkel lehet élni. 1992-ben vezettek be egy kivételt ezen jogszabály alól, de erről nem szeretnék részletesen beszélni, mert ez egyfajta kaotikus helyzetet teremtett. Természetesen új dolgokat vezettek be, de a spanyol állam központi igazgatásában most nem a regionális kormányokról, illetve az önkormányzatokról beszélek. 1800 igazgatási eljárás volt érvényben ennek a törvénynek az ellenére. Minden igazgatási ügyekkel foglalkozó professzor vagy ügyvéd rövid idő alatt véleményt nyilváníthatott ezzel az igazgatási eljárással kapcsolatosan, most már ez egyébként nincs így. Szerettem volna önöknek bemutatni ezt a modellt, Szerettem volna röviden bemutatni, hogy az igazgatási gyakorlat hogyan alakult Spanyolországban. Hogyha ez lenne az az út, amelyen a parlament szeretne haladni, úgy gondolom, jobb olyan jogszabályt alkotni, amelyben bizonyos alapelveket fektetnek le. A Leoni jogi tanszéken egy szemináriumot szerveztek az Európai Parlament részvételével az igazgatási jogról, és Susza Wagner professzor, aki szintén európai parlamenti képviselő, rövid következtetéseket adott elő arról, hogy ho, hol is lehetne, hogy is lehetne a szeminárium résztvevőiben ötleteket kelteni arról, hogy hogyan is nézzen ki egy ilyen igazgatási jogszabály. Egy ilyen törvény esetében három fejezet elegendő lehetne. Először is az alkalmazás módszeréről, az összes intézmény ről, tehát ne legyenek kivételek, ez a lényeg. Másodszor az alkalmazás területe, itt minden olyan témakör felsorolható volna, amely az európai intézményekre vonatkozik, kivétel nélkül. A munkadokumentumban kételyek fogalmazódtak meg a prioritások megfogalmazásával kapcsolatosan ez az új igazgatási jogszabály kötelező jellegű és hatékony kell, hogy legyen. Nem szeretnék most egy lex speciáléről beszélni, a római jog óta létezett ez a fogalom, csak is akkor, hogyha új védelemre szoruló jogi elgondolások születnek, akkor lehet erről szó, de az első fejezet esetében fontos lenne mindenképpen lefektetni az igazgatás működését, igazgatási módszerét, és fontos a nemzeti vállalatokat is megemlíteni, ott, ahol ennek nagy hagyománya van, gondoljunk Németországra, Ausztriára, Spanyolországra, valamint a vállalatokkal szembeni lojalitás, a sebesség és a gazdaságosság elve is megemlítendő. Egy kicsit meglepődtem egy dolgon a parlamentben, hogy sokszor párhuzamos munka folyik. Ezen alapelvek mellett vannak jogok is, és a polgárokkal, polgároknak adott garanciák, de ez benne van már más szövegekben is. Egy második fejezet a következőképpen nézhet neki. eljárás kezdete, átadása, bizonyítékok és az ügy meg vagy feloldása. Indokok egy meghozott döntés érvénytelenségére, jogorvoslati eszközök és lehetőségek, és végezetül egy javaslat minden már létező eljárásnak, eljárás esetében az Európai Unióban be kellene tartani ezeket a kötelező jellegű szabályokat. Ez lenne a tartalom. Ezért fontos, hogy egyfajta egyszerűség érvényesüljön, hiszen együttműködésre van szükség. De a polgároknak nyilvánvalóan tudniuk kell azt, is, hogy vannak bizonyos garanciák, ezért nagyon fontos, hogy ez az alapvető tartalom jelen legyen. A megfogalmazásnak pedig világosnak és egyszerűnek kell lennie, annak érdekében, hogy ne szülessenek különböző értelmezések, és ne merüljenek fel interpretációs, azaz értelmezési kérdések és természetesen az egészet le kellene fordítani az összes hivatalos nyelvre. Ortega y Gazzetta, egy nagy európai gondolkodó azt mondta, hogy úgy hangzik, mintha olyan egyszerű dolog lenne a fordítás, de ez rendkívül bonyolult feladat, hiszen figyelembe kell venni a különböző jogi hagyományokat és jogrendszereket. Azt hiszem, hogy olyan eredményt érhetnénk el, amelyre büszkék lehetünk. Igaz ez minden érintett esetében. Tudom, hogy korlátozott az idő, amely rendelkezésemre áll, ezért nem folytatnám tovább. Gratulálok mindenkinek, aki részt vett a dokumentum kidolgozásában. Gratulálok a szakbizottságnak, és gratulálok mindenkinek, aki az Európai Parlamentben részt vett a munkában. Köszönöm a parlamentnek, és már Gőte is megmondta. Nem elég tudni valamit, hanem alkalmazni is kell azt a tudást. Nem elég valamit akarni, meg is kell tenni azt, amit akarunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Melanie Smith a következő felszólalónk. Öné a szó parancsoljon. Um, thank you. I'd like Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a munkacsoportnak, hogy meghívtak ma a parlamentbe. A felszólalásomban egy kicsit a háttér információkról és az érvekről szeretnék beszélni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezt lefedni, hogy miért is van szükségünk egy közigazgatási törvényre, közigazgatási jogszabályra. Hogyha elkezdjük ennek a jogszabálynak a részleteit tárgyalni, akkor már ne legyen alapja senkinek arra, hogy megtámadja a jogosságát ennek a jogszabálynak. Ezért a mögöttes értelem, miről szeretnék beszélni. Miért fontos az EU-ban közös administratív jogszabály? Hogyha miért volt egyáltalán értelme megvizsgálni jogszabályi helyzetet, jogszabályi környezetet. Illetve mi van már ezen a területen, és ennek milyen hatásai vannak az állampolgárok számára, és végül pár szót szólnék az előremutató útról, a parlament előtt álló útról. Miért annyira fontos az EU legitimitása szempontjából a jól működő közigazgatási jog? Szerintem nagyon fontos a közigazgatási jogszabályok funkcióját hangsúlyozni, akkor, amikor a reformokról gondolkozunk. A közigazgatási jogszabály legitimitást ad a kormányzatnak, és lehetővé teszi az állampolgároknak azt, hogy tudják, hogy milyen alapon hoznak döntéseket, és az őket érintő döntéseket meg tudják adott esetben támadni, hogyha szükség van erre. Tehát szükség van arra, hogy olyan öm, rendszer legyen, ami legitimé teszi a hatalmat. Hogyha nincs megfelelő elfogadható rendszer, akkor illegitimnek tartják a rendszert, és ez a demokratikus deficithez vezet. Egy jól működő közigazgatási jog csökkenti azt az érzést, hogy a távoli brüsszeli bürokraták az íróasztaluk mögül a fejünk fölött döntéseket hoznak, amiknek hozzánk semmi köze azok a javaslatok, amelyek ellent mondanak ezeknek az alapérveknek, szerintem nem tesznek jót, inkább ártanak. A Lisszaboni szerződés az közigazgatás és a legitimitás között szintén párhuzamot vont. Ezt a kollégáim is hangsúlyozták. A dokumentumon, amit megfogalmaztam, részletesebben kifejtem, de nagyon fontos azt az elvet hangsúlyozni, hogy a közigazgatási jog a jog érvényesülésének a, az egyik fő eszköze. Nagyon fontos, hogy ennek a komplexitása csökkenjen, az ellentmondásoság és az inkonzisztencia szinten csökkenjen. Az elmúlt évben is volt, láttunk példák arra, hogy a, amikor megvizsgáltuk az Európai Unió közigazgatási jogát, hogy milyen óriási különbségek vannak. Az egyénekkel teljesen másképpen bánnak az intézmények is, és a különböző tagállamok is. Tehát amikor a parlamentet, a tanácsot, a bizottságot megközelítik, vagy felkeresik, az állampolgárok különböző bánásmódra számíthatnak. De egy intézményen belül is különböző bánásmódra számíthatnak, külön függően attól, hogy milyen szektorhoz fordulnak milyen részleghez fordulnak. Például a versenyterületén nagyon alapos jogaik vannak, nagyon alapos eljárásbeli szabályok. De hogyha valaki például egy jogsértési eljárással fog, kezd foglalkozni, vagy valamilyen ügynökséghez fordul, például mondjuk gondolok a közbeszerzésre, vagy a költségvetési törv, rendeletre, akkor nagyon más elbánást várhat, és sokkal kevésbé védett. Tehát érdemes megvizsgálni az Európai Uniós intézményeken belül is ezeket a különbségeket. Ez hatékonyság szempontból sem jogos, hogy ekkora különbségek legyenek, és a, az állampolgárok számára is károsak. A túlságosan komplex rendszerek azok sem az intézményeknek nem jók, sem az állampolgároknak. A jelenlegi rendszer eléggé organikusan fejlődött az idők során, ezt tapasztaltuk, és a közigazgatási jog az a másodlagos jogszabályokra val adott reakcióként keletkezett. De az, hogy az állampolgárokkal való bánásmód ennyire különbözik, az azt ezek a történelmi hagyományok nem magyarázzák. Tehát nagyon fontos, hogy persze megállapítottuk, hogy szervesen fejlődtek ezek az intézmények, de az is nagyon fontos, hogy néhány alapelvet folyamatosan a fejlődés folyamán tiszteletben tartsanak. Ezek a politikai területtől függetlenül figyelembe kell, hogy vett vődjenek. Például a hozzáférés joga minden területen kell, hogy érvényesüljön. Aztán a jelenlegi jogszabályok mellett ott van még az Európai Bizottság, e, Bíróság esetjoga is. Azonban az emberi jogi elveket nem szabad összekevernünk a közigazgatási jogi elvekkel. Mindazonáltal a két elv csoportnak az a feladata, hogy legitimálja a politikát, de két különböző módon teszik. Az általános elvek azok inkább a tagállami adminisztrációkra vonatkoznak. Ezeket vizsgáltuk persze. Most mondhatjuk azt, hogy nincs szükségünk ilyen új közigazgatási jogszabályra, mert hát már épp elég jogszabályunk van, ami ezt a területet levonja, lefedi. Öm, szerintem nagyon fontos, hogy ha a jogszabályalkotók még az alapelveket nem fogalmazták meg, akkor először ezzel foglalkozzanak. Az közigazgatási jogszabályok reformja véleményem szerint miért fontos, és szerintem a jelenlegi rendszer miért nem megfelelő, miért mondhatjuk azt, hogy túl bonyolult, vannak hiányosságai és inkonzisztenciák is vannak. Még tehát a következő lépések, amiket a munkacsoport szerintem érdemes lenne, hogyha megfontolna? Vannak olyan közös közigazgatási elvek, amelyeket a szakértők soroltak fel, és amelyeket szerintem egy jövőbeli javaslatra kidolgozásakor érdemes végiggondolni, és most nem teljes listát mondok, de néhányat szeretnék felsorolni. Először is nagyon fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy minden jogszabály tervezetben az információhoz való hozzáférésre vonatkozó jog helyett a közigazgatási jog és az állampolgárok joga legyen tiszteletben tartva. Aztán nagyon fontos bevonni különösen a 298-as cikk értelmében az, hogy legyen nyitott az adminisztráció, nyitott a közigazgatás. Aztán legyen egy szorgos panaszkezelés. Persze van már egy ilyen norma a versenyjoggal kapcsolatban, de más szektorokra ez nem vonatkozik. Az is nagyon fontos, hogy olyan eszköz legyen, amelynek révén a harmadik feleket, meg, olyan harmadik feleket határoznak meg az intézmények, amelyek az objektivitást, az átláthatóságot felügyelik. Aztán az időhatárok, időkorlátok beépítése nagyon fontos, hogy ne legyen olyan eset, amikor egy intézmény a végtelenségig húzza egy döntés meghozatalát, és nem ad választ az állampolgároknak. A munkacsoport a belső panasz felülvizsgálatot is javasolná, tehát, hogy minden horizontális eszközben legyen egy ilyen lehetőség. Ez néhány olyan elv, amely valahol azért már létezik, akár a bíróság esetjogában, akár a másodlagos jogszabályokban, vagy az ombudsmannak a kódexében, vagy az alapjogi kartában. Tehát ezek léteznek, de ezeknek a részletes megfogalmazása nem lenne annyira problematikus, mint ahogy azt a parlament esetleg gondolná. Az új elemeknek minden közigazgatási helyzetben alkalmazhatónak kell lennie, intézménytől és szektortól függetlenül. Az új jogszabályalkotás szempontjából nagyobb kihívás az adminisztratív helyzetek jelentőségének és jelentésének a leírása. Nem nagyon sikerült a szakértőknek sem egyetértésre jutni arra, hogy egy adminisztratív helyzet mikor kell, hogy kiváltson egy horizontális kötelező érvényű eszközt. Szerintem egy közigazgatási jogszabály tervezetet mindig nagyon alaposan kell végig dolgozni, és nagyon explicit módon kell kifejteni azt, hogy milyen interakciókra kerülhet sor az adminisztráció és az állampolgár között. Milyen helyzetek merülhetnek fel? Melyek azok a helyzetek, ahol csak egy jogilag ér, kötelező érvényű öm, eljárás vonza be az közigazgatási jogszabály alkalmazását? Különösen oda kell figyelni bizonyos ágazatokra, például a jogsértési eljárások területére, vagy bizonyos ügynökségek, mint például az OLAF tevékenységére, ahol az Európai Bizottság hajlana arra, hogy kivételt képezzen az alapelvekhez való alkalmazkodástól. Szerintem ez helytelen lenne. Ezeket a kivételeket, ha alkalmaznak ilyeneket, akkor felül kell vizsgálni az egy bizonyos eltelt idő után. Ösztönözni kell vagy a jogalkotót a reformjavaslat megfogalmazásakor, vagy pedig az Európai Bíróságot az esető kialakításakor, akkor, hogy a kivételeket vizsgálják meg a hozzáféréshez való alapvető jog alkalmazása tekintetében. Egy új rendszer megpróbálná ezt elkerülni, éppen azért lenne jó egy horizontális kötelező erdejű eszköz, hogy ne legyen olyan administratív helyzet, ahol a, az állampolgár és az intézmény kapcsolatba kerül, és az alapelvek, amelyeket az imént felsoroltam, nem érvényesülnek. Az ilyen intézményeket nem szabadna elmozdítani. Éppen az a lényege annak az, el, az elvek alkalmazásának, hogy koherens környezet jöjjön létre, amely biztosítékot jelent az intézmény és, a foga, és az állampolgár számára is. Mindenkinek a legfőbb érdeke, hogy ez megvalósuljon egy kifelé tekintő közigazgatás és egy szolgáló jellegű kultúra kell, hogy megvalósuljon. Éppen ezért, hogyha kínos is, vagy kellemetlen, akkor is tiszteletben kell tartani ezeket az elveket. Aztán a soft law alkalmazásával kapcsolatban Bellinger úr hangsúlyozta ezeknek az eszközöknek a fontosságát, hogy kulturális változásokat eredményezzenek, és én ezzel nagyon egyetértek. Rengeteg ilyen soft law eszközünk van már most is, de ezek önmagukban elégtelenek. Aztán a jelenlegi rendszer egységes keretbe foglalása sem adna szerintem elégséges legitimitást a jelenlegi rendszernek. Nem tudnánk eléggé megnövelni a legitimitást, azért, mert a jelenlegi rendszerben vannak hiányosságok, és egy nem megfelelő rendszer kodifikálása az nem javítja ki a hiányosságokat önmagában. Most, hogy ne lépjem túl az időmet, azzal szeretném összefoglalni, hogy véleményem szerint lehetséges, hogy legyen valamilyen közigazgatási jogszabály az EU-ban, bár tudom, hogy ez egy óriási feladat, és azt is gondolom, hogy egy horizontális és jogi szempontból kötelező érvényű eszköz jó módszer lenne, ami a 298-as cikken alapul. Figyelembe véve azt, hogy a szakértők mit mondtak a munkacsoportnak, kell, hogy legyenek alapvető és egyetemesen alkalmazandó, az egész Európai Unió területén egyetemesen alkalmazandó jogok, ezek jogi szempontból kötelező érvényűek kell, hogy lehet minimum garanciákat kell nyújtani az állampolgárnak akkor, amikor az intézményekhez fordul, és bizonyos konkrét jogszabályokat is meg kell tartani. Ezek például további védőintézkedéseket tartalmazhatnak, de a minimum normák alá, amelyeket a horizontális rendelet tartalmaz, nem mehetnek hogyha hatalmi konfliktus jön létre a horizontális és a konkrét rendelkezések között, akkor világossá kell tenni a horizontális eszköz megfogalmazásakor, hogy az élvez elsőbséget az összes többi részletekben menő jogszabály felett. Nagyon fontos a jelenlegi hiányosságokat, például a jogsértési eljárások területén bezárni, hogy rendezzük az állampolgárok és az EU intézmények kapcsolatát. És nagyon fontos, hogy az elveket ismétlen tiszteletben tartsák. A Lisszaboni szerződés ösztönző erő lehet mögött, hogy a közigazgatási jogot egységesítsük az Európai Unióban. A 298-as cikk egy kötezérvényű jogi eszköz alapját képezheti, az alapjogi karta, illetve az egységes adminisztrációhoz való jog szintén nagyon jó alap. Az egész Európai Unió legitimitását erősíteni egy ilyen jogszabály, és szerintem ez az a mögöttes érv, amit nem szabad szem elől tévesztenünk akkor, hogyha ilyen reformjavaslatot teszünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végső felszólalunk, Jacques Ciller professzor úr a Páviai Egyetemről parancsoljon. Köszönöm szépen az előttem szólókhoz hasonlóan. Én is szeretném hangsúlyozni azt, hogy kiváló minőségű munkát végzett Berlinger úr munkacsoportja. Egy néhány írott jegyzet alapján szeretném egy ilyen jogszabályalkotási tervezet lehetőségét felvázolni. Kinyomta a mikrofonját az előadó. Euh, de, de vocabulaire, j'utilise comme beaucoup les termes loi de procédure administrative. Közigazgatási eljárási jogról fogok beszélni. Nagyon sok euh, tagállamunkban erre különböző neveket alkalmazunk, és most euh, ebből felsorolt néhányat az előadó különböző nyelveken. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos elnevezés ahhoz, hogy egy széles körű publikum felé közvetítsük a gondolatainkat ezzel kapcsolatban. Egy ilyen című jogszabály például, amit a parlament és a tanács létrehoz, az intézmények adminisztratív eljárásaira, ez nagyon jó, világos cím lenne. Mi legyen egy ilyen jogszabálynak a célja? Hangsúlyozni kell azt, hogy ennek az eszköznek jogszabályi karakterrel kell rendelkeznie. Nem csak azért, mert a 298-as cikkre alapulhat, ami egy kétség kívül a legjobb alap egy ilyen eszközre, de nagyon fontos, hogy életet leheljünk ebbe a 298-as cikkbe. Ez egy nagyon jó, konkrét alapja egy olyan politikai szektorok vagy konkrét pontok alapján való felosztásnak, vagy mondjuk pénzügyi aspektus alapján való felosztásnak, de nagyon fontos, hogy ez ezeken átívelő, horizontális eszköz legyen, hogyha nem sikerül ezt megvalósítani, akkor a 298-as cikknek az értelme elvész. Ak, hogy mások is mondták, egy közigazgatási eljárási jog az Európai Unióban az összes intézményre kell, hogy vonatkozzon, az egész szervezeten belül. Nyilván bizonyos kivételekkel, tehát a tagállami adminisztrációra, a tagállami köz, közigazgatásra nem lennél kihatással egy ilyen törvény. Egy ilyen jogszabálynak, és ezt a kollégáim szintén hangsúlyozták, az összes politikai ágazatra kivétel nélkül vonatkoznia kell az Európai Unión belül. És nem csak az összes ágazatra kell, hogy vonatkozzon, az összes különböző szakpolitikára, hanem minden területre az egyéni döntéshozatai területekre is, valamint a szerződések területére az Európai Unió intézményei, ügynökségei és egyének közötti szerződésekre gondolok, illetve az intézmények szabályozására is vonatkoznia kell, illetve az egész információ kezelési problematikára kell, hogy vonatkozon erre. Persze már vannak jogszabályok, de ezeket be kell venni egy ilyen horizontális eszközbe. A soft law eszközének az alkalmazása magában szerintem nem elégséges, és a célokat nem sikerülhet egy ilyen eszközzel elérni, hogyha azokat az igazolhatatlan különbségeket el akarjuk törölni, amik jelen pillanatban léteznek, a jelenlegi hiányokat be akarjuk tölteni, illetve a jövőben felmerülhető hiányosságokat el akarjuk kerülni, akkor arra nem alkalmas egy soft law plusz arra sem, hogy a jogbiztonságot kellőképpen megerősítsük. Egy rendes jogalkotási ö, re, ö, eljárásra van tehát szükség a 298-as cikk alapján, de két probléma merül fel. Az előső az, hogy egy kiegészítő rendelkezésre van-e szükség az közigazgatási jogi jogszabály horizontális megoldása mellett. A végrehajtó ügynökségek és az Európai Uniós intézmények egy delegált rendeletet is alkothatnak, és azt utána ki lehet egészíteni. De ez nehéz lehet, nehezen elfogadható lehet, hiszen túlságosan belenyúl ezáltal az Európai Bizottság a többi intézmény és ügynökség munkájába. Aztán azon is érdemes elgondolkozni, hogy egy ilyen közigazgatási eljárási jog mennyire kell, hogy részletes legyen. És egy következő pont. Kell, hogy elérjenek olyan dokumentumok, amelyek egyszerűen hozzáférhetőek a, a közvélemény számára is hasznos lenne, és erre is emlékeztette kollégáim, hogyha ezen nagyon világos alapból indulna ki a közigazgatási eljárás joga. Nagyon egyszerű nyelven kell megfogalmazni ezt, annak érdekében, hogy az állampolgárok is megértsék. Te legalább egy nagyon egyszerű nyelvű magyarázatot is hozzá kell csatolni ehhez az adminisztratív eljárási joghoz. Minden tagállamban ismertek azokat a problémák, amelyek már akár egy évszázada, vagy akár néhány évtizede közigazgatási jogot fogadtak el, elismerik, hogy vannak hasonló problémák. Ezeket a problémákat megpróbálhatjuk a 9-es számú ajánlás, a munkacsoporti ajánlás alapján megoldani. Mindazonáltal van egy kockázat, hogyha túlságosan sok alapelvet próbálunk belegyömöszölni egy ilyen jogszabályba, lehet, hogy akkor az eszközünk nem lesz eléggé hatékony, bár nagyon jó volt a cél. Egy oldalról lehet, hogy csak egy általános elv sorozat lesz az egész, és túlságosan kevés manőverezési teret hagy az intézményeknek és az egyéb szervezeteknek, hogy a saját munkájukat megfelelőképpen végezzük. És a, egy oldalról ott van a homogenitás elve, amit szeretnénk elérni, de más oldalról ezzel ne akadályozzuk a működésüket a szerveknek és az intézményeknek. Más oldalról az Európai Unió szervei nem fognak használni egy olyan jogszabályt, amely nem gyakorlatilag alkalmazható. Akkor inkább majd a belső intézményi szabályozatokat fogják használni, vagy azokat a körleveleket, amelyek az alkalmazásra vonatkoznak, és ezzel csak megnehezítjük az ő munkájukat, és egyáltalán nem könnyítjük meg az állampolgárok helyzetét sem, hiszen az intézmények nem fogják az ő védelmükben hozott jogszabályt megfelelően alkalmazni. Tehát nagyon fontos, hogy eléggé részletes legyen, de ne túlságosan korlátozó. Aztán a francia forradalom végén Napóleon egy olyan alkotmányt hozott, ami szerint megfelelt annak az elvnek, hogy egy alkotmány legyen rövid és homályos. Tehát szerinte rövidnek és homályosnak kell lennie, de szerintem az, hogy rövid, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy ne, lehet valami, ne lehessen valami világos. És szerintem ennek a két elvnek kell megfelelni. Most egy jogszabály, vagy több jogszabály legyen. Vannak olyan ö, tagállamok, ahol különböző jogszabályok vonatkoznak a közigazgatási területre, van, ami a közigazgatás és az egyének viszonyát, van, ami a közigazgatás és egyéb szerződéses viszonyokat fed le. Fed le. Egy olyan eljárás kellene, egy olyan jogszabály, amely az összes elemet lefedi. Hogyha nem fedi le, akkor nem lesz elég hatékony, és több érv is szól emellett. Egy oldalról az szerződések, az egyénekkel kapcsolatos döntések, rengeteg szerződésre gondolok, például a kutatás-fejlesztés területén, ami egyre fontosabb az Európai Unió tevékenységében. Tehát ezeket mind le kell, hogy vegyen, fedje. Aztán az alapelvek esetében meg kell fogalmazni azt, hogy melyik területekre akarjuk, hogy ezek érvényesek legyenek. És végül egy egységes rendelkezés, egy egységes rendelet, egy darab jogszabály, ez az egyszerűsítés elvének is megfelelne, tehát nem bonyolítjuk túl ezt a területet. Aztán az adatvédelem, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférésekről szóló rendeletnek a, az esetén is láttuk azt, hogy mennyire nehéz összeegyeztetni a két célt, és nagyon fontos, hogy ez a két cél, és ennek az egyensúlya egy jövőbeli jogszabályban is megvalósuljon. A jövőbeli jogszabályról beszélek azért, mert szerintem a különböző jogszabályi rendeletek között eh, hierarchia, mindig kockázatot rejt magában. Egy olyan kockázatot, hogy egy új és konkrét rendelkezés majd felborítja ezt az egyensúlyt, amit megpróbáltunk létrehozni. Aztán nagyon fontos, hogy megfelelő koordináció legyen egy ilyen általános jellegű jogszabály, és a konkrétabb, specifikus, egyes részterületeket lefedő jogszabályok között ennek a rendszernek a kidolgozása politikai feladat. A következő pont, és egyben már közelítek az összefoglaláshoz, ez az egységes keretbe foglalás módszere. Ahogy ezt a munka a dokumentum is nagyon jól leírja, egy Európai Uniós közigazgatási jogszabály nem technikai gyakorlat kell, hogy legyen csak. Ez ellent mondana az elismert céloknak. Hiszen nem csak, hogy nem tenni lehetővé azt, hogy a hiányosságokat pótoljuk, de még az inkoherenciát sem tüntetné el a különböző jogszabályterületek között. Tehát egy innovatív kodifikációra van szükség, és ezt a munkadokumentumban részletesen le is írjuk, hogy mit gondolunk arról, hogy ez hogy nézzen ki. Nos, tehát ez egy olyan feladat, amit a jogszabályalkotónak kell elvégeznie. És itt hangsúlyoznám az Európai Parlament komoly szerepét, nem csak azért, mert éppen a parlamentben vagyok, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy alapjába véve az Európai Parlament nem csak itt így törvényalkotó testületként van jelent, hanem egy ellenőrző testületként is, amely az intézményi rendszer fölötti nagyon fontos ellenőrzési jogot gyakorolja az Európai Unió különböző intézményeire és végrehajtó ügynökségére is gondolok itt. Persze az összes vállalkozások, állampolgárok, bírák, közigazgatási dolgozók egységes képviseletét is biztosítja az Európai Parlament, így mindenkinek a hangja megszólalhat önökön keresztül. Ezért is nagyon fontos az Európai Parlament szerepe. Ezért kell hangsúlyozni. Önök még jobban ismerik azt, hogy milyen korlátokat gördít önök elé az, hogy az Európai Bizottság jogszabály tervezeteket nyújt be önöknek, de mint fő ellenőrző intézmény és mint társ jogalkotó önöknek nagyon fontos szerepe van, és ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament aktív részvétele megvalósuljon az egész jogszabályalkotási folyamat minden pontján, nem csak a kezdeményezéskor, és nem csak az eszmecsere és a vita, valamint a szavazás során hanem az egész folyamat során nagyon fontos, hogy az Európai Parlament azt a fontos szerepét betöltse, és ehhez nem csak gyorsnak kell lennie, hiszen gyorsan kell reagálni, de nagyon részletesnek és elmélyültnek és komolynak is kell lennie annak érdekében, hogy ez az eljárás, amely az egész törvényalkotó láncra vonatkozni fog, a lehető leghatékonyabb legyen. Köszönöm szépen. <coughs> Nagyon szépen köszönjük Cille professzor úrnak. Tány kolléganő szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Én is tagja voltam ennek a munkacsoportnak, frakcióm ugyanis megkért, hogy vegyek részt a munkában. Kicsit szkeptikus voltam eleinte, mert úgy éreztem, hogy a jogalap nem ad nagy mozgásteret, de az eszmecserék során az egyes esettanulmányok révén megmutatkozott, hogy igenis nagy a joghézag. Ezért egyértelmű, hogy egy egységes európai igazgatási eljárás jogra van szükség. Utalnék rá, az angol fordításban mindig igazgatási jogról szólt a szöveg. A francia változat fogalmazott jól, ugyanis igazgatási eljárás jogról van szó, és nem igazgatási jogról. Részben nincsenek jogi garanciák a polgárok számára sok esetben nincsenek meghatározva az eljárások bizonyos tényállások számára. Más a helyzet a versenyjogban, ott sokszor nagyon nagy összegekről van szó, ezért érthető módon ott reagáltak először. De van panasz arra is, hogy ott sem feltétlenül mindig átlátható az eljárás. Sok vállalat panaszt nyújtott be ezzel kapcsolatosan. Széles területről van szó, hogy minimális normákkal messzire jutunk, azt nem tudom, azt gondolom, hasonlóan kellene eljárnunk itt is, mint a kollektív jogorvoslat esetében. Mindenképpen horizontális megközelítéssel kellene kezdeni, és aztán az egyes jogi területek esetében esetleg további szabályokat is meghatározhatnánk. Azt gondolom, nem ez lesz a legfőbb gond. A német jog is egyébként így jár el. Berlinger úgy, úr ugyan elment már, mégis szeretném megköszönni a munkáját, és hogy útjára indította ezt a kezdeményezést. Szeretném megköszönni a titkárság munkáját is, és nyomatékkal javasolnám a szakbizottságnak, noha eleinte szkeptikus voltam a jogalap miatt, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítsünk e tárgyban. Igen, nagyok a hiányosságok, ami a polgárok számára biztosított garanciákat illeti az eljárásokat tekintve, és egy további probléma az úgynevezett terrorlisták kérdése, hogyan kerül valaki fel ezekre, és hogyan kerül le róla. Mindezek olyan témák, amelyeket EU-s szinten kell tárgyalni, és amelyeket szintén igazgatási eljárás jog révén kell szabályozni. Köszönöm szépen, Lichtenberg kolléga. Köszönöm szépen. Egy nagyon kellemes összefoglalót hallhattunk, és egy jó áttekintést kaptunk. Úgy vélem, nem is értékelhetjük túl nagyra, hogy milyen fontos ez a téma a polgárok számára. Na, első ránézésre nagyon absztraktnak tűnik ez a kérdéskör. De hát ebben áll a nagy nehézség, mindig, amikor eh, igazgatási jogról vagy igazgatási eljárási jogról van szó, már Németország és Ausztria tekintetében is vannak nyelvi különbségek, illetve terminológiai különbségeket tekintetben, de bennem felmerült azért néhány kérdés mindenképpen, a kodifikálást mindenképpen egy olyan feladat lesz, amelyel foglalkoznunk kell. A kérdés az, hogy hogyan foglalkozunk vele. Ezen a területen nagyon fontos, hogy biztosítsuk még a munka megkezdése előtt a parlament szerepét. Ez számomra döntő fontosságú. Fontos van azok hozzájárulására is, akik az első harcvonalban állnak, és újra és újra konfrontálódnak a polgárok véleményével, és hát ez pontosan az európai parlamenti képviselők feladata. Újra és újra halljuk a polgároktól azt, hogy nehezen tudják megérteni, hogy milyen szabályok alapján működik egy-egy panasz benyújtása például, milyen határidők vannak, és így tovább. Nagyon nagy itt a bizonytalanság, és ez természetesen nehézségeket szül. Amikor azonban jogsértés miatt indul eljárás, és a tájékoztatás kötelezettségéről van szó, azokkal szemben, akik jogsértésről tettek bejelentést, akkor nagyon fontos a kodifikáció. Ez olyan terület, ahol nagyon fontos számunkra a polgárok visszajelzése is, hiszen ez a fajta visszajelzés jelzi nekünk, hogy jól vagy rosszul alakítottuk ki a jogszabályokat. Azt hiszem pontosan itt kellene megkezdenünk a munkát, tehát ott, ahol megtaláljuk a pontot az intézmények és a polgárok között, és ott, ahol határidőkről, tájékoztatási kötelezettségről, tájékoztatás, jogá, tájékoztatás jogáról van szó, mert ezen a területen kapjuk a legtöbb panaszt. És ha már foglalkozunk ezzel a témával, akkor üdvös volna, hogyha már kezdettől fogva a különböző polgári, jogi szervezeteket bevonnánk a munkába, figyelembe vennénk az ő tapasztalataikat, hogy láthassuk, hogy hol van szükség a leginkább, a legsürgetőbben szabályozásra. Hiszen itt van az átláthatóság követelménye, területenként másként érvényesül ez a követelmény, vannak az igazgatáson belül olyan területek, ahol nagyon nagy az átláthatóság, és vannak olyan területek, ahol ritkán kapunk választ kérdésünkre, vagy csak akkor, ha szerencsések vagyunk. Ez nagyon irritáló a polgárok számára, és azt hiszem pontosan akkor, hogyha a panaszokkal kapcsolatos eljárásokról van szó, ott nagyon nagy a szüksége a helyzet tisztázásának. Sokszor a polgárok azt mondják, hogy panaszt emeltem, de utána semmiféle visszajelzést nem kaptam. És ilyenkor természetesen frusztráció alakul ki, ez pedig egyfajta szkeptikus hozzáállást szül az európai intézményekhez. Ezért kérném azt, hogy a szabályok kidolgozásánál mindenképpen integráljuk ezeket a tapasztalatokat, azáltal, hogy a parlamentet is már kezdettől fogva bevonják a munkába, és hogy figyelembe vesszük a polgárok konkrét tapasztalatait is, megnézzük, és megnézzük, hogyan zajlik a kommunikáció az intézményekkel. Tisztában vagyok vele, hogy hatalmas különbségek vannak az európai tagállamok között, és tudom, hogy a polgárok, a különböző tagállamok polgárai azon tapasztalatok alapján cselekszenek, ami hazájukban megtapasztalnak. Tehát a kevéssé átlátható államokból nem is érkeznek eh, sokszor panaszok, mert el sem tudják képzelni, hogy egyáltalán lehet valahol átláthatóság. Azokban a tagállamokban pedig, ahol egyébként is már magas az átláthatóság mértéke, sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy hogyan is zajlik egy-egy ilyen eljárás. Azt gondolom, hogy egy-egy tagállamban igen kedvező hatást válhat ki a mi hozzájárulásunk, és itt nem utolsó sorban saját hazámra, Ausztriára gondolok. Elnök, köszönöm szépen, további felszólalások nincsenek. A következő koordinátorok ülésén foglalkozunk majd ezzel, és a következő logikus lépés az lenne, hogy egy ö, jogalkotási jellegű kez, ö, saját kezdeményezésű jelentést készítsünk. Azt hiszem, hogy a meglévő dokumentáció anyag is elegendő, hogy ennek alapját képezze. A koordinátorok ezt majd megbeszélik következő ülésükön. Mivel senki más nem szeretne hozzászólni, köszönöm a szakértőknek az előadásokat. Berlinguer kolléga sajnos el kellett, hogy menjen, el kellett, hogy érjen egy repülőt, ezért el kellett mennie előbb, de hát ismerte már a témát, és minden bizonyal továbbra is majd előmozdítja az eszmecserét ezzel kapcsolatosan a szakbizottságban. Köszönöm szépen, és délután találkozunk Viviana Redding